We start the meeting. Jó reggelt kívánok, megkezdjük a munkát. Először is fogadjuk el a napi rendünket. És a globalizációs alapról szóló napirendi pont március 24-ig elhalasztható, a Költségvetési Bizottság majd március 31-én szavaz, tehát az, hogy elhalasztjuk ezt, nem lesz kihatással a dossziéra. Tehát akkor ezzel a módosítással a napi rendtervezetet elfogadjuk. A tolmácsolást illetően minden nyelv elérhető, a horvát és a máltai nyelveken kívül. Ami azt a javaslatot illeti, hogy az ESF-et módosítsuk annak érdekében, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében intézkedéseket finanszírozzunk. A határidő, módosítok határideje meghosszabbodik március 12-éig. Ennek az az oka, hogy elég időt biztosítsunk a módosítók fordítására és az árnyékelőadók találkozóira, de a szavazást nem módosítjuk, tehát az 16-án lesz. Ezután következik az FC, a harmadik napi rendi pont, tehát az Európai Stratégiai Beruházási Alap, és meg is adom Danuta Jazloviecskának a szót, aki a vélemény előadója. Köszönöm szépen, elnök úr, asszony. Hölgyeim és uraim, a válság nyomán 15%-kal estek a befektetések Európában 2007-hez képest. A befektetések szempontjából 2007 volt az az év, ahol ezek a legmagasabb szintet érték el. A foglalkoztatási szint is csökkent, a befektetési szint csökkentésének köszönhetően, és ennek az is eredménye volt, hogy az EU 2020-as célkitűzéseit lebontva nem teljesítettük, hiszen 75%-os foglalkoztatást tűztünk ki. A leginkább a fiatalok érintettek a magas munkanélküliségi szint esetében, és nagyon sajnálatos, hogy a legtöbb eszköz és megoldás, amelyet eddig javasoltak, egyelőre hiányosságokkal bír, ami a hatékonyságát illeti. Azt kell mondanom, hogy a munkanélküliség szintje még mindig magas, és még mindig ott tartunk, hogy a vállalkozásokat támogatni kell abban, hogy befektetéshez jussanak, tehát hogy forrásokhoz jussanak. A munkanélküliség magas szintje az a befektetések alacsony szintjének a közvetlen következménye, és ezért született meg az Európai Stratégiai Beruházási Alap, ugye 315 milliárd euróról van szó, három éves időszakra. És remélhetőleg ez vezet majd ahhoz, hogy 1,3 millió új munkahely jön létre. Ennek tehát közvetlen hatása lesz a foglalkoztatási szintekre. Milyenek a fő célja? Az, hogy a gazdaságnak új lendületet adjunk, újraindítsuk a gazdaságot, de leginkább oly módon, amely új munkahelyeket teremt, illetve megőrzi azokat a munkahelyeket, amelyek most léteznek. Az EFSI, az Európai Stratégiai Beruházási Alap csak akkor lesz működőképes, hogyha a vállalkozások felhasználják, fel akarják használni az erőforrásait, és ez pedig azt jelenti, hogy a tagállamoknak is el kell végezniük a házi feladatukat. Proaktív munkaerőpiaci költségpolitikára van szükség, ami garantálja, hogy a munkavállalóknak meglegyenek azok a készségeik és képesítésük, amelyek megfelelőek azokhoz a munkahelyekhez, amelyeket a vállalkozások szeretnének megteremteni. Az Európai Uniós kis- és középvállalkozásokat célozzuk meg ezzel az alappal leginkább, hiszen a vállalatok 90%-át adják a kis- és középvállalkozások, és több mint 19 millió főt alkalmaztak az elmúlt években. Az új munkahelyek 58%-át a KKV-k teremtették meg. A tagállamok esetében vannak ösztönzők, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alapot kihasználják. Azonban azt is el kell mondani, hogy amikor a bizottság kiértékeli a tagállamokat, mármint annak ö, olyan szempontok alapján, hogy a stabilitás és növekedési paktum, paktum szempontjainak hogy felelnek meg, az EFSZ-t nem ö, kell figyelembe venni tehát a tagállamok gazdasági helyzetét úgy kívánjuk javítani, hogy hosszú távon jöjjenek létre ezek a munkahelyek, vagy hosszú távon maradjanak meg. Azt már egyszer említettem, hogy a projektek kiválasztási feltételei közé be kell venni azt, hogy mennyire, mekkora esélye van a fenntartható munkahelyek megteremtésének, tehát ez egy kiválasztási szempont kell legyen. azt is elmondtam, hogy a munkahely teremtés mértéke, amely a stratégiai beruházási alap felhasználása után megvalósul, nem maradhat nyomon követés nélkül, és leginkább azokat a régiókat kell majd figyelnünk, ahol a munkanélküliségi szint a legmagasabb. A jövő héten Strasbourgban találkozom az árnyékelőadókkal, remélhetőleg nagyon jó jelentés születik a munka végén az együttműködésünk eredményeképpen. Még azt szerettem volna elmondani, hogy ezt a jelentést csak a saját hatáskörünk keretein belül vizsgáljuk meg, tehát a foglalkoztatási bizottság csak a saját hatáskörében fogja ezt megtenni. Köszönöm szépen. Mária következik a szocialistáktól. Jó reggelt kívánok, elnök asszony! Hadd gratuláljak Januta Jazlovieckának. Együttműködünk és a, elmondhatom, hogy az előadó munkájára fogjuk mindezt alapozni. Az Európai Stratégiai Beruházási Alapot úgy kell megtervezni, hogy valóban hatékony, robusztus eszköz legyen, amely a munkahelyek megteremtését eredményezi. Az a véleményünk, hogy ezt úgy lehet elérni, hogyha világosan megfogalmazzuk, hogy a munkahelyek megteremtése és a minőségi munkahelyek megteremtése legyen ennek az alapnak a stratégiai prioritása. Ez az elv aztán kerüljön át az útmutatásokba, amelyet a kormányzó tanács fogalmaz meg, és utána pedig mindez jelenjen meg a projektek kiválasztására vonatkozó feltételek között is, amelyeket majd a befektetési bizottság fog alkalmazni a projektek kiválasztásában. És ezért gondoljuk azt, hogy szakértőket kell kiválasztani, de nem csak a projektfinanszírozásban jártas személyekre van szükség, hanem olyan szakértőkre is szükség van, akik jól ismerik a régiók állapotát, az egyes szektorok állapotát, és azt, hogy mekkora potenciál az új és minőségi munkahelyek megteremtésére. A befektetési platformok szintén új eszközök, amelyekre hivatkozik a rendelet. Véleményünk szerint a befektetési platformok gyakorlatilag regionális, nemzeti határokon átnyúló platformok lehetnek, de hát az biztos, hogy ezeket úgy kell létrehozni, hogy a befektetők, a befektető cégek találkozhassanak az összes többi releváns intézménnyel. Mindezt annak érdekében, hogy a befektetést és a munkahelyteremtést összehozzuk. Ezek a platformok nagyon hatékonyan ösztönözhetik az innovációt, a készségek fejlesztését és a munkahelyteremtést. Ezek a lépések elkerülhetetlenek az Ezek mind támogathatók az Európai Stratégiai Beruházási Alap keretein belül. Hadd mondjak egy példát. Energiahatékonyság. A társaságok, az oktatás, a kutatás területei mind össze találkozhatnak itt, hogyha ez megvalósul, akkor valóban minőségi munkahelyek fognak létrejönni. A második dolog, amire röviden szerettem volna utalni, bizonyára valamennyien tudják, hogy az FC a szociális befektetéseket is támogathatja. És ez is nagyon fontos, mert itt pont arról van szó, hogy az oktatásba és a képzésbe ruházunk be. Ezáltal ö, szociális lehetőségeket ö, teremtünk, például a családok ellátására, gyermek ellátása, és így tovább. Ezáltal segítjük a nőket, különösen, de a férfiakat is, hogy jobban összetudják egyeztetni a munkát és a magánéletet. Végül pedig támogatjuk az előadót abban, hogy ugye felvetette azt az aggáját, hogy a stratégiai beruházási alapnak a leginkább rászorult régiókra és országokra kellene odafigyelnie. Köszönöm szépen. Köszönjük. Gerike úr az ECR frakció nevében parancsoljon. Ja, ich möchte im Namen von Ulrike. Nos, Úrike Szervitis nevében szeretnék szólni, aki egészségokok miatt nem tud itt lenni. Azt hiszem, hogy Jazloviecka asszony az EFC-vel kapcsolatos munkája, mely nagyon részletes. Nos, ez a munkával mi támogatásunkra talál. A strukturális reformok elkezdését mindenképpen támogatjuk, de sok szempontból nem tudunk egyetérteni a véleményével, például a okán azt illetően, hogy a szak szervezetek által szervezetes, amilyekre fókuszáljunk, vagy a deficit céloktól való eltérést illetően. Nos, itt nem akarunk negatív szelekciót. Szerintünk még gazdagítani kellene ezt a programot. Az ECON és a budget szakbizottságokat kérnénk arra, hogy a lehető a pontra korlátozzák ezt az anyagot, és különösen azt szeretnénk javasolni, hogy az EFSZ-t mindenféleképpen kapcsoljuk össze Dél-Európában a szükséges strukturális reformokkal. A munkaerőpiaci reformokra gondolunk elsősorban, de a bankágazat reformjára is, ugyanis itt a hitelezéssel vannak nehézségek. Örömmel várjuk a közös vitát ezen témákkal kapcsolatosan. Köszönöm. Okay, thank you for that. Köszönjük, megadom a szót az a de frakció nevében Kavisamon úrnak parancsoljon. Muchas gracias, señora presidenta. Queridos Köszönöm szépen. Eh, que agradezco muchísimo el excelente... Nos, eh, először is szeretnék köszönetet mondani Jezlovjecka asszonynak, a jelentéstevőnek a remek munkáért. Nagyon sok közös pont van a mi frakciónk eh, nézőpontjával, itt van például az a tény, hogy kizárólag a foglalkoztatásra összpontosítsunk, mindenképpen prioritás kell, hogy legyen ez, aztán itt szó esik a KKV-k támogatásáról, valamint arról a tényről, hogy ezen alapok, amikor a számításokat végezzük a deficitet, illetve akkor az idevaló hozzájárulást nem kell beszámítani a deficitbe. És nagyon sok egyéb pont van, amivel egyetértünk. Most nézzük az érdemi kérdéseket. Ami a foglalkoztatás és szociális szakbizottság nézőpontját illeti, el kell, hogy mondjam, hogy a Juncker tervet két különböző módon lehet tekinteni. Azaz egyrésztről lehet azt mondani, hogy lesz egy plusz finanszírozás Európa korszerűsítése érdekében, hogy növeljük Európa termelékenységét és versenyképességét. A másik nézőpont, amit jó magam védelmezek, a következő. Ez egy három éves vészhelyzeti terv. A munkanélküliségi ráta most már fenntarthatatlan Európa egyes térségeiben. Én ezt a második nézőpontot támogatom A Juncker terv egy vészhelyzeti terv, ugyanis másilegű forrásaink már vannak, amelyek a korszerűsítésre szolgálnak hosszú távon. Tehát, hogyha ezt a stratégiát <clears throat> követnénk az elsőt, akkor hitelességünket vesztenénk a választókkal szemben. Tehát itt egy vészhelyzeti tervről van szó, ennek érdekében dolgozták ki a Juncker tervet. Nos, tehát ebben a koncepcióban, illetve ezen keretek között tekintve a témakört van néhány gondolatom, amelyek nem kritikus jellegűek, hanem sokkal inkább azt célozzák, hogy javítsuk a már egyébként is remek jelentést. Nos, szerintem kérnünk kellene egy értékelést, amely a foglalkoztatási és szociális jellegű kritériumokat is magában foglalja. Tehát a, az Európai Beruházási Bank által ö, választott projektek esetében ezeket a kritériumokat is értékelni kellene. Persze nagyon jó, hogy a kkv kre összpontosítunk, de én a régiók és az országok középpontba helyezését illetően azt javaslom, hogy ezen beruházásokat ne annyira a régiókra fók fókuszáljuk administratív szempontból, hanem inkább a, azokkal az ágazatokkal foglalkozunk, ahol különösen nagy a munkanélküliség. Hiszen a további egyensúlytalanságot már nem engedhetjük meg magunknak. A parlamentnek mindenképpen megfelelő szerepet kell betöltenie, amikor az alkalmazási kritériumok meghatározásáról van szó, az FC igazgató tanácsának munkája lesz ez, ahogyan tudjuk. Nos, néha, ahelyett, hogy parlamentben ülnénk, én úgy éreztem már magam, mint hogyha egy pénzintézet testületében ülnék. Nos, ezt el kell kerülnünk. Biztosítanunk kell, hogy a hogy az alapokat megfelelően használjuk fel, és az eredmények optimálisak legyenek a foglalkoztatás és a szociális kohézió célját tekintve. A parlament véleményét ki kell kérni, be kell vonni ezekbe a folyamatokba, a döntéshozatali folyamatokba. Ezen túlmenően pedig nagyon nagy előrelépéseket kell tennünk. A Juncker terv elképzeléseit kialakítva. A itt meghatározott témákat illetően csak akkor lehetünk sikeresek, hogyha korrekten használjuk fel ezeket a forrásokat, és így lehet elhasználni a szociális gazdasági célokat, amelyeket ezen vészhelyzeti terv célul tűzött ki. Erik from GUE Engel. A GUE Engel nevében Patrick Erik következik, aki úgy látszik, hogy nincs itt. You don't want to have the floor? No. Okay. Illetve itt van, csak nem akar semmit mondani. Most senki más a frakció részéről. Jean Jean Lambert következik. Nem Jean Lambert, hanem Jean Lambert. Elnézést, hogy rosszul ejtettem a nevét. Köszönöm, elnök asszony. Monika Vanna árnyék a nevében beszélek, aki sajnos nem lehet ma itt. um, put in what, her, her views here. A frakció nevében azonban szeretném elmondani a véleményét, erre nyilván mi is köszönjük az előadó munkáját. Azt hiszem, hogy ez nagyon jó kiindulási alap lehet. Szeretnénk, hogyha a rendeletben lenne valami olyasmi, ami az Európa 2020-as célokhoz köti szegénységcsökkentés, éghajlatváltozás, és így tovább, és így tovább, ahogy azt a strukturális alapok egyébként már eddig is megvalósítják. Egyetértünk azzal, hogy a színvonalas munkahelyek megteremtése fontos kell, hogy legyen, de mi is szeretnénk, hogyha a szegény és nagy munkanélküliséggel től szenvedő régiókat próbálnánk megcélozni, az ILO tanulmánya azt mutatta, hogy a beruházási terv alapvetően attól függ, hogy a tagállamok kiegészítik-e kiegészítő intézkedésekkel a munkaerőpolitika terén, foglalkoztatáspolitika terén, képzés terén ezt a beruházási vagy befektetési tervet, amelynek mindenképpen a legnagyobb munkanélküliséggel küzdő régiókat kell céloznia. Ugyanakkor a demokratikus elszámoltathatóságot valahogy, mint hogyha kihagytuk volna, civil társadalom, a szociális partnerek, a helyi regionális önkormányzatok hol vesznek ebben részt? miközben a, a strukturális alap esetében az úgynevezett partnerségi elv, ez már egy rég bevett dolog. az úgynevezett befektetési bizottságról hallottunk, de nem mindegy, hogy kikülnek ebben. Jó lenne, hogyha az elmúlt évek elvei megjelennének ebben, természetesen az elkövetkezendő hetekben majd, majd mindent megteszünk annak érdekében, hogy a 2020-as célok megjelenjenek az EFSI-ben is. Még egyszer mondom, a demokratikus legitimáció hiánya szerintem jelenleg egyáltalán nem segít az Európai Unióban. Sőt, köszönjük. Az FDD frakcionájában Laura. Eh, köszönöm elnök asszony, és köszönöm a a kollégának is. És... Néhány gondolatot szeretnék megosztani önöknek, önökkel. Nos, ahol a gazdasági válság már ö, fennáll néhány éve, és egy társadalmi ö, katasztrófát hozott létre, és ö, ilyenfajta ö, tervek merülnek fel, mint az EFSI, amely a válság hatásait ö, akarnak korlátozni, Nos, mindig nagyon hosszú távú projektek merülnek itt fel, az imént a kolléga azt ajánlotta, hogy ezen terv egyfajta vészhelyzeti jelleget öltsön. Nos, szerintem egy vészhelyzeti tervnél sokkal rövidebb határidőkre, gyorsabb cselekvésre lenne szükség. Nem így van, hiszen a hatást talán néhány évtized, vagy több mint egy évtized múlva látjuk majd. Én tehát azt szeretném javasolni, hogy gyorsítsuk fel ezen terv végrehajtásának idejét. Nos, nagyon jó, hogy azon beruházásokra akarunk nagy figyelmet fordítani, amelyek munkahelyeket teremtenek, tehát részben megoldják a munkanélküliség problémáit. Nos, azon vállalatoknál, amelyek 3000 fő alatti alkalmazott számot foglalkoztatnak, ott talán pontosítani kellene, hogy mely vállalatok lehetnek a kedvezményezetjei az emberuházásoknak, tehát itt valóban a kicsi középvállalatokról, a mikrovállalatokról, a startup vállalatokról kellene beszélni, fiatalok vállalatairól, akiknek innovatív elképzeléseik vannak. Nagyon sokat hallunk az infrastruktúrákról, a nagy projektekről, és nem ezek fogják megoldani a válság örökös problémáit nem ezek azok, amelyek az egyes tagállamok valós helyzeteire megoldást kínálnak, különösen olyan országokban, ahol a gazdaság főként a kisvállalkozásokon alapszik. És itt nem csupán a 3000 alkalmazott, hanem a 40-50 alkalmazottat foglalkoztató vállalatot értem ez alatt, hiszen sok országban ez a helyzet. És nekik kellene nagyobb mértékben részesülniük ezen tervelőnyeiből. Aztán az is felvetődik, a kolléga is felvetett ezt a kérdést, hogy strukturális reformokat hajtsanak végre az adott országok. Csak ezt kérik azoktól az országoktól, amelyek nehézségekkel küzdenek. Nos, ez azt is jelenti, hogy számunkra azt is megakadályozzák ugyanakkor, hogy valóban megkapjuk a megfelelő innovációs ösztönzést és a fellendülés ösztönzését. Tehát nem kérhetnek költségvetési korlátozásokat tőlünk, vagy csak strukturális reformokat, nem lehetséges megvonni a forrásokat olyan országokban, ahol esetleg nagyon jól osztják ki az adott forrásokat, és így megakadályoznak, bennünk, megakadályoznak bennünket abban, hogy valóban fel tudjuk lendíteni a gazdaságot. És még egy másik dolog. A kockázatos, nagy kockázatú vállalkozások is szerepelnek itt. Próbáljuk megérteni, hogy néha itt valóban a sötétségbe való ugrásról, az ismeretlenbe való ugrásról van szó. Sokaknak jó projektjeik vannak, amelyek azonban nagyon kockázatosak. Viszont meg kell lenne próbálni valahogyan ezeket megvalósítani, nekik is lehetőséget kell adni. Aztán van itt egy szakértői bizottság, az ő feladatuk lesz, hogy döntsenek, kiválasszák, hogy mely projektek lesznek támogathatóak. Hát ez remek, de ne legyen nagy pénzügyi szakértőkből álló ez a bizottság, hanem olyan személyeket kell ideültetni, akik ismerik a munkaerőpiacot, és tudnak dönteni átlátható módon, és főként szakértelemmel megfelelően ismerve az adott országok helyzetét. Ugyanis ez a hely, ennek a projektnek oda kell eljutatni a forrásokat, ahol, ahol erre valóban szükség van. Nos, kérnek forrásokat az országoktól, hogy ezen alapot táplálni lehessen. De mit is adhatunk mi? Mit kaphat egy ország? Itt ugye szó van a költségvetési szabályok fellazításáról, de hát ez illuzórikus itt egy garanciára van szükség, tehát hogyha egy adott ország táplálni hogy ezt az alapot, és el, akkor mindenképpen azt kellene neki biztosítani, hogy a saját projektjeit fogadják el, hiszen melyik ország az, amely pénzügyi hozzájárulásokat teljesítene egy olyan alaphoz, ahol aztán a saját projektjeit nem támogatják. Nagyon jó projektek vannak, és minél egyszerűbbek, minél inkább kötődnek az adott ország valóságához, a helyi viszonyokhoz, mert ismerik ezen viszonyokat, annál inkább hatékonyabbá válhatnak. Köszönöm. Thank you, Mr. Thomas Mann. Köszönöm, Thomas Mann következik. Ja, vielen Dank, Frau <clears throat> Köszönöm, elnök asszony Danutának. Én is szeretnék köszönetet mondani ezért a remek jelentésért, valóban fontos ez az anyag. Azt hiszem, világosra kell tennünk, hogy jó esély van itt a bizottság megpróbál újra a szociális arculatot adni Európának, és ez konkrét eredményekhez vezethet, hogyha olyan beruházásokat hajtunk végre, amelyek valóban hatékonyak. Az előttem szóhoz hasonlóan mondhatom, hogy itt, hogyha valaki azt mondja, hogy nem hajlandó strukturális reformokat végrehajtani, az nem megfelelő út, hiszen Portugália és Spanyolország ezt megtették, és most már a növekedés irányába fordulhatnak. Nos, szerintem vigyázni kell arra, hogy ne olyan projekteket támogassunk, amelyek nem elég hatékonyak. Azt kell elérnünk, hogy valóban jó projektek legyenek, és kell, hogy legyen egy bizottság, megfelelő szakértelemmel rendelkező politikailag független személyekből álló bizottság, amely gondoskodik arról, hogy ne pénzpazarlás történjék, hanem hatékonyan használjuk fel a forrásokat, ez egy nagy előrelépés lenne. Mindenki beszél a minőségi foglalkoztatásról, ezt különbözőképpen lehet meghatározni, de hogyha megnézzük a KKV-k valóságát, nagyon sok olyan vállalkozás van, ahol nincsenek öt éves vagy tíz éves tervek, mert egyáltalán nem tudják, hogy hogy is néz ki majd a jövő. Korábban nem így volt ez. Tehát ez is épp olyan fontos, és azt hiszem, hogy ezt belératjuk ebbe a jelentésbe, hogy a minőségi munkahelyeket meg is kell tartani, biztosítani kell, és számos intézkedés szükséges ehhez, ilyenfajta beruházások is. Egyesek azt mondták, hogy a magas munkanélküliséggel rendelkező országokat kell előnyben részesíteni. Azon régiókat kell nézni, ahol valóban magas a munkanélküliség, tehát a régiós megközelítéssel egyetértek, nekik kell elsőbséget kapniuk, további előnyöket is jutatni kell nekik, ezt nagyon fontosnak tartom. Németországban, Nyugat-Rajna Westfáliában nagyon magas a munkanélküliség, tehát ott már nagyon erőteljesen csökkent az emberek életszínvonala. Tehát mindenféleképpen a magas munkanélküliségű régiókat kell prioritásként kezelni. És egy utolsó dolog, nagyon fontos, hogy a szociális partnereket és a civil társadalmat is bevonjuk, Jane Lambert utalt erre. Ez egy olyan terület, amit nem akarunk mindig mantraként ismételgetni, de abszolút ragaszkodunk ehhez, tehát a szociális partnereket is be kell vonnunk, és azt hiszem, hogy ennek is meg kell jelenni a jelentésben, hogyha foglalkoztatáspolitikai intézkedésekre akarunk korlátozódni. Tehát ez egy nagyon jó feltétel. Három-négy kritikus észrevételem volt, de el tudom képzelni, hogy aztán olyan eredmény alakult ki, amikor is elmondhatjuk, hogy megérte a munkánk. Danuta, még egyszer köszönöm. Mr. Javier López. Köszönjük, Javier López. Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a la ponente el eh, trabajo elaborado para llegar hasta aquí. Köszönöm. először is szeretnék köszönet mondani az előadónak az eddig végzett munkáját. Lenne pár hozzáfűzni valóm. Először is. Az FC legrelevánsabb aspektusa az, az európai intézmények retorikája változik végre, öt éve mindig csak a megszorítások, mindig csak egy lyukkal beljebb húzzuk az övet. A kereslet hiánya vagy csökkenése is okozza a válságot, ez vezet a szociális és gazdasági válsághoz nagy részt. Ez persze csak egy apró kis lépés az FC, mégis jó irányba mozdulunk el, nem csak a retorika változik, hanem a tettekben is remélhetőleg pozitív változás következik be. Ugyanakkor Lássuk be, hogy vannak korlátai is a Juncker tervnek, objektív korlátai. Ezekre kell koncentrálnunk. Az EU-nak a legnagyobb fejtörés most az okozza, hogy nincsenek meglévő struktúrák, mechanizmusok ahhoz, hogy egy ilyen eh, befektetési vagy beruházási alap eh, lábra álljon, beinduljon. Hogyha új eszközt nem hozunk létre, és a tagállamok nem akarnak új pénzeket beadni ebbe, akkor nincs e- elég pénz e, az egész beruházás befektetésre, és akkor persze e, nem akarnak a bankok sem beszállni. Bonyolult összetett kérdés ez minden esetre. 21 milliárdról beszélünk, és aztán 15-szoros átétel 500 milliárd fogunk, 500 milliárd fogunk mozgósítani. Ezt mondják a szakértők, hát tényleg csak reménykedni tudunk abban, hogy ez valóban megvalósul. Az Európai Bizottság egyetért azzal, mindenki egyetért azzal, hogy olyan projektekre kell koncentrálni, amelyek a legnagyobb nehézségben lévő régiókra koncentrálnak. Nem ország specifikus, hanem régió specifikus kellene, hogy legyen ez. Hosszú távú, színvonalas foglalkoztatást kell a munkanélküliség által leginkább érintett régiókban garantálni. Ezzel kapcsolatban két dolog jut eszembe. Először is semmiképpen sem szabad olyan projekteket finanszírozni, támogatni ebből az alapból, amelyeket vagy így is úgy is megvalósítanának, vagy amelyeket gond nélkül támogatta a magán befektetői szektor. Ez nagy botorság lenne ezt a hibát elkövetni. A már be tervezett beruházásoktól teljesen eltérő területeken kell, hogy ezek a pénzek eh, mobilizálásra kerüljenek. Pont azokon a területeken, ahol a magán tőke hiányáról beszélünk, ahol nem szívesen vállalnak eh, kockázatot. Az államigazgatásnak az egyik feladata az, vagy az állami befektetéseknek, hogy olyan dolgokat hozzanak létre, olyan projekteket támogassanak, amelyek aztán mindenkinek az előnyét szolgálják. A magánbefektetők számára a legfontosabb pedig a megtérülés, a profit, a nyereség. Az a nyereséges, egyébként is nyereséges beruházásokkal nincs gond, de a most támogatandó projektek esetében is fontos, hogy mindenképpen garantált legyen a megtérülés, hiszen egyébként nem lesz meg ez a tőkeltétel. Éppen ezért ehhez kell majd a projekteket nyomon követni később. Ez megint egy olyasmi, mert minél hamarabb valamit tenni kell, hiszen több kollega elmondta, hogy valamit tegyünk, és minél gyorsabban tegyünk. A Spanyol országgal a strukturális reformokkal, szerkezetváltással kapcsolatban egy keresetlen szót, ha megengednek, nos, az én hazámban tulajdonképpen az történik, hogy kezd, elkezdődött a gazdasági kilábalás, de a gazdaságban lehet, hogy ez érezhető, de az emberek egész egyszerűen ezt nem érzik. Tehát pont az emberek minden mindennapjai nem váltak könnyebbé. Oui, bah, je vais être euh, moins long que prévu. Nos, euh, én kicsit hosszabban szólok, mint gondoltam, de Ravi Lobes már nagyon sok mindent elmondott, euh, és Maria Rodriguez elnyék jelentés tevő szajt kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a jelentéstevő munkás minőségét illetően nagyon örülök, hogy egy egyetértés alakult ki a beruházások szükségességét, illetően az állami finanszírozások egy részével, hiszen nagyon messze voltunk ettől egy ideje, és azt hiszem, hogy ez már egy előrelépés, ez a gazdasági gondolat valamennyiünk részéről, ami nagyon fontos és csatlakozom mindaz, ami elhangzott a e tekintetben. Nos, a kiválasztást, illetően a projekteket, projektek kiválasztása szintén fontos, hogy kinek van hatásköre a kiválasztásra, milyen kritériumokat alkalmaznak, és hogyan ellenőrizzük ezt a hatáskört. Tehát ez elhangzott Rodriguez képviselő részéről, de az, hogy Kikből áll össze ez a szakértői testület, hogyha az övék a hatáskör, ezt is egyébként ellenőrizni kell, hogy az EBB belül hol van ez a hatáskör, de el kell gondolkodni, hogyha az ő feladatuk ez, akkor mindenképpen legyen szakértelmük, hogyha csupán közgazdászokat ültetünk oda, vagy innovációs specialistákat, anélkül, hogy ismernék az adott országokat, vagy azt hiszem ez is fontos számunkra, a környezetvédelem, a gazdaság, az ipar, vagy a szociális foglalkoztatásügyi vetületeket nem ismerő szakértőkkel ezt a testületet létrehozni, azt hiszem, hogy ez téves lenne. Tehát nagyon fontos, hogy a munkerőpiac érdekeit is képviselve legyenek ebben a kiválasztási bizottságban, ez is nagyon fontos. És még egy dolog, nos, Kérdés az, hogy mit is javaslunk most, figyelembe véve, hogy van itt egy logika, ami elég hihetetlen saját szempontomból. Ez téves, ugyanis amikor azt mondjuk, hogy a beruházások előtt szükség van strukturális reformokra, nos ezt nem is definiáljuk, hogy mit értünk ezek alatt, ugyanakkor azt mondjuk, hogy költségvetési felelősségvállalásra is szükség van, tehát költségvetési szigorra valójában, akkor kérdés az, hogy hogyan akarjuk végrehajtani a reformokat, hogyha nem tudjuk ezeket finanszírozni. És a gazdaság története pont az ellenkezőjét mutatja meg nekünk, tehát amikor reformálni kell az országokat, akkor pontosan ott van szükség intelligens költségvetési politikákra, és nem túl megszorítóakra. Tehát az a módosító, amit mi javaslunk az egyeshez, a kettes preambulum bekezdéshez, ott pont ezt a logikát követjük, azaz először költségvetési szigor és strukturális reformokkal kísérve itt ugye bizonyos rugalmasságra van szükség a munkaerőpiacon, és aztán a beruházások, hogyha ez működne, akkor most az euróövezet csúcsformában lenne, hiszen a legtöbb országban ezt a logikát követték. És én nem látnám, hogy visszatérne itt a valódi növekedés. Tehát a két dolgot össze kell kapcsolni, beruházási politikára van szükség, amely segíti a reformpolitikát, különben nem tudom, hogy hogyan lehetne végrehajtani ezeket a dolgokat és ez a módosító, ami itt szerepel ennél a részt, ez engem zavar. Köszönöm. Az előadó hozzá kíván tenni valamit az elhangzottakhoz? Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm mindenkinek a megjegyzéseket, véleményeket és kedves szavakat is. Én elnézést kérek, hogy nem hivatkoztam mindenkire konkrétan, de látom, hogy már felhasználtuk az időt, ami erre az eszmecserére rendelkezésre állt. Rodriguez úrnak mondom, hogy a befektetési platformok valóban életbevágóan fontosak, ahogy ő mondja. Az üzleti vállalkozások, kutatás, oktatás, hármasához hozzátenném azt, hogy a helyi és a regionális önkormányzatok munkájára is szükség van az új munkahelyek megteremtéséhez. Kerike asszonynak mondom, hogy a földrajzi kritériumok nem nagyon jók, szerintem az ECR frakciónak érdemes lenne áttekinteni még egyszer ezt a véleményét, hiszen önök ezzel kizárják a problematikus térségeket, pedig szerintem ezek azok a területek, ahol nagyon sikeres projekteket lehetne befogadni és támogatni. Most egyelőre nagy, a, nagyok a feszültségek és a félelmek. Szerintem nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezeket a területeket, és elnézést kérek mindenkinek, akiknek a nevét elrontom kollégám, aki a hosszú távú projektekre utalt. Neki azt válaszolom, hogy már eleve a meghatározásban szerepel, hogy ezek rövid távú projektek lesznek, hiszen három éves időszak van a szövegben. Én nem hiszem, hogy pénzügyi erőforrásokat most alacsony kockázatú projektekre kellene fordítani, hiszen ezek a projektek bármikor kaphatnának támogatást. Most olyan projektekre kellene, hogy odafigyeljünk, amelyek egyébként nem kapnának támogatást. És most mindazoknak mondom, akik a szakértőkről beszéltek, a projekteket átvizsgáló, kiválasztó szakértőkről, hogy ne felejtjék, hogy az Európai Beruházási Bank, Befektetési Bank fogja a pályázatokat elemezni, tehát az ott dolgozók kompetens szakértők. És ezen kívül tanácsadók is segítik majd a vállalkozásokat abban, hogy előkészítsék a projekteket, és aztán végrehajtsák azokat. Azt nem tudjuk hogy a tanácsadók valamennyi földrajzi területen jelen lesznek-e vagy sem. Ez talán fontos lenne tudni. Az Európai Bizottság és az Európai Befektetési Bank a szakértőket össze tudja gyűjteni. A mi feladatunk az, hogy a többi aspektusra figyeljünk, tehát, hogy a vállalkozások hozzáférjenek a szakértelemhez szerte az Európai Unióban. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. Nos, amikor az ülésünket megkezdtük, akkor azt kérdeztem, hogy az egyik szavazást elhalaszthatjuk-e az LTF e pályázatok kérelmek közül, mert ugye bejött, beérkezett hozzánk egy levél, a Moridikró Dükró volt az egyik, és amikor én feltettem ezt, hogy az EGF, ezt az EGF kérelmet elhalaszthatjuk-e, nem voltak még itt valamennyien. Tehát kérdezem még egyszer, hogy vannak-e képviselők, mert vannak olyanok, akik szeretnének most szavazni a levél formájában megfogalmazott véleményekről. Tehát kérdezem, hogy akkor mindenki el tudná ezt fogadni, hogy a Lufthansa-ról szavazunk. Az egyetlen problémánk az, hogy a néppárt benyújtott egy javaslatot, hogy a Moridük rossz levéről ne szavazzunk ma. Tehát kérdezem, hogy kik azok, akik szeretnének ma szavazni, és kik azok, akik szeretnék elhalasztani a második levélről való szavazást. Jó, ez akkor azt jelenti, hogy mind a két levél formájában megfogalmazott kérelemről szavazunk, és elektronikus szavazást tartunk. Uh, we start with the, uh, the letter on... Tehát először a Lufthansa Technik kérelméről fogunk szavazni, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És most következik a Mori levél. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönöm mindenkinek. Uh, then it's this one. Yes. Mm. yes. Now we are on, um... Most akkor folytassuk a napirendünket, az ötödik napirendi pont. A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenysége és felügyelete a véleménytervezet megvitatása következik. Lenárs kollégának adom át a szót. Uh, Igen, köszönöm. Nem fogom eh, megismételni a címét ennek a jelentésnek, mert bizony nem is, még kimondani is, is nehéz. Alapvetően arról kell beszélnünk, hogy eh, pontosan mit értünk az ilyen intézményeken, a foglalkoztatói nyugellátás intézményeken. A nyugdíjintézetek elsősorban szociális célt szolgálnak, ezt lássuk be, és a fő céljuk az, hogy a kedvezményezettek, a tagok megfelelő nyugellátásban részesüljenek a szakmai karrierjük végén. A munkáltató, a munkavállaló és az intézmény közötti jó együttműködés nagyon fontos elv. Persze a fő célunk az kell, hogy legyen, hogy a pénzügyi válság közepette is a foglalkoztatói jogellátás biztonságát szolgáljuk. Tudjuk, hogy jó néhány tagállamban óriási nyomás nehezedik ezekre az ellátóintézményekre, és egyre rosszabb az arány a járulékfizetők és a nyugelátásban részesülők között. Az első pilléres nyugdíjak nagyon fontosak, még egyszer elmondom, az első pilléres nyugdíjellátással nem foglalkozik ez, de szeretnénk a nemzeti költségvetésre háruló nyomást hosszú távon egy kicsit enyhíteni, Éppen ezért próbáljuk eh, a második pilléres foglalkoztatói nyugdíj ellátást ösztönözni, javítani, arányát növelni. Ehhez mondanom sem kell, nagyon fontos, hogy a nyugdíj alapok és a nyugdíj eh, intézetek megfelelően biztonságosan, átláthatóan, kiszámolhatóan működjenek, Pontosan ezt a célt szolgálja ez a javaslat. Szerintem ez azért fontos, hogy a rendszerbe vetett bizalmat elnyerjük, hogy az emberek bízzanak a nyugdíj alapokban, hogy az emberek tényleg úgy érezzék, hogy érdemes ilyen ebben a nyugdíj pillérbe is pénzt tenni. Hogyha valóban a, a tagállamokat ebbe az irányba akarjuk terelni, akkor bizony van még bőven tennivalónk, és az Európai Bizottságra nagyon fontos szerep vár a tekintetben, hogy a szociális partnerek a kormányok közötti együttműködést ösztönözze. Éppen ezért az első véleményemben már javaslom azt rögtön, hogy egy magas szintű munkacsoport felállítását kezdeményezzük. Négy konkrét célt javasolt az Európai Bizottság, például a határon átnyúló nyugdíjellátás korlátainak leépítése, a kockázatkezelés javítása, világos információ, szolgáltatás és a hatékony felügyelet terén. Valóban az átláthatóság, az tájékoztatás, a felügyelet fontos, de nem mindegy, hogy európai szinten mit teszünk a mi parlamentünket, persze az Európai Bizottság is. Rendszeresen hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a nyugdíjrendszerek a társadalmi, gazdasági, szociális, politikai rendszerhez ezzel szállal kapcsolódnak. Óriási különbségek vannak Európa szerte ezügyben. ügyben függ attól, hogy milyen az jogszabályi környezet, milyen a megszokás, milyen a, a, a az adott tagállam berendezkedés ezen a téren, hogyha, hogyha egyen megoldásokra törekszünk, akkor nem vagyok benne biztos, hogy jó, jó, irány, jó helyen járunk, jó irányba indulunk el. Azt kell végig gondolni, hogy mi a közös célunk fontos, hogy a nemzeti tagállami hagyományokat ne rúgjuk fel. Az európai szabályoknak a nemzeti rendszerek működését kell segíteni, nem gátolni, hátráltatni a kell a fejlődést, azt a fejlődést, amely egyes tagállamokban már elindult. Ez különösen fontos a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása mellett, hiszen alapvetően a, a nyugdíj ellátás biztosítása tagállami hatáskör. Ezt figyelembe véve szerintem túlságosan messze mennénk, hogyha ilyen nemzeti hatáskörhöz tartozó témákban, mint például a jövedelmi viszonyok, a kockázat elemzés, és így tovább terén messze menő delegált aktusbeli hatásköröket kapna az Európai Bizottság. Szerintem ez nem lenne célra vezető. Továbbá. Tartok attól is, hogy, vagy úckodom attól is, hogy nagyon részletes, nagyon mélyre menő szabályozást fogadjunk el. Szerintem bíznünk kell a tagállamokban, és hinnünk kell abban, hogy mondjuk egy szabály azt mondja ki, egy európai szabály, egy irányelv, hogy színesben kell kinyomtatni az ilyen olyan tájékoztatókat, szerintem egy fekete-fehér fekete-fehér fényves alatt is ugyanúgy jól működhet. Hogyan szabadnám meg, hogy két oldalba férjen bele a rövid összefoglaló, amikor mi hat oldalban írjuk le, hogy mi legyen a két oldalban. Nyilván bíznunk kell abban, hogy a tagállamoknak megvan a, van elég józan eszük ahhoz, hogy ezt a, ezeket a kérdéseket, az apró részletkérdéseket megfelelően szabályozzák. Tehát éppen ezért véleménytervezetemben megpróbáltam egyensúlyra törekedni, hiszen egyrészt fontos, hogy színvonalas európai ö, normákat vezessünk be, annak érdekében, hogy az emberek, a tagállamok tényleg bízzanak a rendszerben, és az emberek nyugodtan aludjanak, tudják, hogy a foglalkoztatói nyugdíj ellátás végén, nyugdíjas éveikre ebből bizony megfelelő pénz lesz. Ugyanakkor a tagállamok számára megfelelő rugalmasságot kell hagyni arra, hogy a nemzeti hagyományoknak, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően hagy, érjék el a kívánt célokat. Köszönjük. Joachim Schuster, a szocialista frakció nevében a következő hozzászólunk. Igen, köszönöm, elnök asszony. El, elnök asszony, egyetértek az előttem szólóval, több szempontból is. megfelelő dokumentumot tett le Lénárc úr, amely a véleményünk szerint egy alapvető fontosságú kérdést is lefektet. Ami nem más, mint az, hogy nem egy pénzügyi szolgáltatásról beszélünk, hanem egy társadalmi-szociális jellegű szolgáltatásról, hiszen a nyugdíj ellátás olyan szociális jelleget ölt, amely a tagállami hagyományoknak szerves részét képezi, ez kell, hogy legyen a sarokköve az európai szabályozásnak. Ezt fel kell ismernünk. Lenász úr dokumentuma sok szempontból jobb, mint az Európai Bizottság eredeti javaslata, ugyanakkor vannak, akik szeretnék az egységes belső piacot ezen a téren is kiteljesíteni. Nos, mi nem tartozunk ezek közé. Fontos, hogy a Solvency 2-es rendelkezések ne vonatkozzanak a nyugdíj alapokra, mert a nemzeti rendszerekben már vannak megfelelő szabályok erre, úgy érezzük, hogy semmi szükség egy európai szintű extra szabályozásra. Az a véleményünk, hogyha ezek a szabályok, amelyek a pénzügyi szolgáltatások esetében nagyon is szükségesek, hogyha ezt a nyugdíjellátást is megpróbáljuk ráerőltetni, akkor nem fogjuk elérni azt, amit el szeretnénk érni. Sőt, valószínűleg éppen az, a kívánt cél ellenkezőjét fogjuk így elérni. A Solvency 2-es sok másféleképpen lehetne uh, itt uh, erőszakkal eh, alkalmazni. Ezt mindenképpen meg kell előzni. Például a származási ország elvével egyáltalán nem értünk egyet. Itt szerintünk ennek nincs helye, és vannak más olyan aspektusok, ahol egész egyszerűen nem értjük, hogy mire utal a nagyra becsült kollega. Főként a kockázatos befektetések kapcsán. Szeretnénk, hogyha, nem szeretnénk, hogyha ez valamiféle spekulációhoz vezetne. Összességében a bizottság javaslata nem rossz kiindulási alap, még ha javítani is kell rajta bőven. Egyetértünk azzal a megközelítéssel, amelyet az előadó eh, alkalmazott. Jó néhány javaslatával, módosítójával egyetértek, és jó lenne, hogyha ezen az úton tudnánk tovább haladni. Számunkra mindenek előtt a legfontosabb az, hogy ezt ne pénzügyi szolgáltatásként eh, értelmezzük, hanem egy szociális jellegű szolgáltatásként, illetve hogy a szubszidiaritás elvét maximálisan tiszteletben tartjuk, de hát ezt majd nézem közt is megbeszéljük az előadóval. Köszönöm. Gerike úr az egyszer frakció nevében. Danke, Frau Vorsitzende. Danke, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadónak az elvégzett munkát. Az biztos, hogy a nyugdíjakat garantálni kell, tehát egy biztonságos rendszer legyen a nyugdíjasoknak és a családjaik számára a nyugdíjak biztonságosak legyenek. A brit, a német, a holland rendszert meg kell erősíteni, és az én frakcióm ezzel kapcsolatban nagyon világosan fogalmaz. Üdvözöljük um, Gyáró Lénász jelentését a foglalkoztatási nyugdíjakról. Azt hiszem, nagyon jó um, megközelítést alkalmazott, amikor a bizottsági dokumentumot kiegészítette. A foglalkoztatói nyugdíjtermékek nem nagy kockázatú termékek, hanem megbízható szociális szolgáltatások. Tulajdonképpen egy megállapodásról van szó a munkavállaló és a munkaadó között. A fehér könyv utal a biztonságos és fenntartható nyugdíjakra. Vannak olyan nyugdíjrendszerek, amelyek működnek, és én az ECR árnyék előadójaként szeretném azt látni, hogy a nyugdíjrendszereket tovább javítjuk, és nem pedig aláássuk, tehát én ellenzek minden olyan lépést, amely további bürokráciával jár. Mondok erre egy példát, az úgynevezett one size fits all megközelítést például az adatszolgáltatásra vonatkozóan nem lehet ugyanazt a sapkát mindenkire ráhúzni, ez nem működik, és nem szeretnénk, hogyha az emberek a papírmunkába fulladnának bele. Senki nem fog több száz oldalnyi apró betűs szöveget elolvasni. Várom tehát a jó és konstruktív együttműködést az előadóval és az árnyék előadókkal. Remélem, hogy sikerül jó eredményt elérni a nyugdíjasaink és családjaik érdekében. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, Marian Harkin következik a liberális frakciótól, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Sajnos jelenleg most nem tudom kommentálni ezt a témát, majd beszélek az előadóval, de a TTIP gyakorlatilag teljesen elborított munkával, úgyhogy most nem, kér, nem kívánok szólni. Köszönöm. Kérdezem a GUE frakciót, hogy van-e itt valaki, González asszony parancsoljon. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, mindannyian egyetérthetünk abban, hogy a nyugdíj alapok átláthatóságát és irányítását még javítanunk szükséges. Az elnökasszony megkéri az előadót, a hozzászólót, hogy a másik mikrofonhoz legyen szíves átülni, mert technikai probléma adódott, és használja a másik mikrofont most működik. Tehát, jó reggelt még egyszer, én éppen azt mondtam, hogy mindannyian örülünk annak, hogyha az átláthatóság és az irányítás javul a nyugdíjalapoknál, de nem engedhetjük meg, hogy ez a folyamat oda vezessen, hogy mondjuk rejtetten privatizálják ezeket. Úgy tűnik nekem, hogy több kollégám ezen gondolkodik. Hát a fenntartható nyugdíjalapok ugye az állami nyugdíjalapok, de mindig azt mondják, hogy ó, hát ha ezek fenntarthatatlanok, akkor privatizáljuk őket. Én szerintem ez elfogadhatatlan, elég gyenge lábakon állnak ezek az érvek, hogyha valami nem működik, akkor privatizáljuk, mert semmi, ami állami szolgáltatás, az nem működhet tökéletesen. Hát, hogyha így gondolkodnánk, minden esetben akkor tulajdonképpen oda jutnánk, hogy az állami eszközöket magáneszközökké alakítanánk át, és akkor kevés ember privilégiuma lenne, lenne mindez, a többség pedig nem férne hozzá, amikor már túl idős ahhoz, hogy dolgozzon. Tehát ezért szerettem volna én figyelmeztetni a privatizáció veszélyeire. Nagyon gyakran előfordul, hogy azok, akik ezeket a privatizációs folyamatokat lebonyolítják, utána, illetve hát közben a családokat becsapják, a családok ilyenkor arra gondolnak, vagy azt hiszik, hogy a jövőjükbe fektetnek be, pedig ez nem így van. Az állami nyugdíjalapok elérhetőek kell, hogy legyenek mindenki számára, és lehetővé kell, hogy tegyék, hogy az élet utolsó évtizedeiben az állampolgárok az életszínvonalukat megtarthassák az én hazában is nagyon sokan vannak, akik az öregségi nyugdíjon próbálnak megélni, amely igencsak szegényes, és közben még a családjukat is támogatniuk kell, mert nincsenek munkahelyek, magas a munkanélküliség. Tehát ez a privatizáció nem vezet sehova, és mi nem támogatjuk. Köszönöm, mondja az asszony, és akkor Thomas Mann következik még egyszer. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy a többiek is, eh, én is szeretnék köszönetet mondani ezért a jelentésért, mert nagyon jó. Eh, az volt az eredeti célja az előadónak, hogy megtalálja az egyensúlyt, és ezt sikerült elérni. Több megjegyzés eh, hangzott el a jelentéssel kapcsolatban. A privatizációval kapcsolatban szerettem volna kérdezni, ez egy teljesen önkéntes lehetőség. Tehát a dolgozók és a vállalkozások akarták ezt, tulajdonképpen semmi más ez, mint valami, amit rákényszerítettek nem, nem kényszerítettek rá az emberekre, hanem ö, ők szerették volna. Tehát azt szerettük volna elérni, hogy ez a lehetőség elérhető legyen. Tehát aki szeretne ilyen rendszereknek a tagja lenni, az ö, beléphessen, és az állam ezeket támogathassa. Én szerintem ez látható, hogy meg kell vitatnunk ezt a témát. Az Ekon szakbizottságban egy ehhez kapcsolódó témáról készítettem jelentést, és azt a jelentést majdnem egyhangúan támogatta a szakbizottság, tehát ez egyáltalán nem olyan bútuska ötlet, mint ahogy itt valaki erre utalt. Nyilván vannak véleménykülönbségek, a brit rendszer elég összetett például, ahogy Eru mondta, nem lehet valóban ugyanazt a sapkát mindenkire ráhúzni, mások a nemzeti hagyományok, mások az eleve működő nemzeti nyugdíjrendszerek. Ez ö, igaz, de hát azért 460 milliárd euróról van itt szó, ami például, ez, ez ugye Németország csak, és ez azért nem apró pénz, hanem egy igen jelentős összeg, és nem csak minőségi, hanem mennyiségi szempontból is jelentős összegről van szó. Azt hiszem egyetértünk, kivéve, ettől az egy hozzász, kivéve ezzel az egy, ez az egy hozzászóló, aki ugye nem ért velünk egyet. A bizottság most megpróbál ugye újra lépni, Bárnyi úr elmondta, hogy nem lesz szolvencia kettő, de hát tulajdonképpen mit látunk a gyakorlatban, hogy mégiscsak ez történik. És nagyon világos, hogy a bizottsági tisztségviselők folytatják azt az utat, amin elindultak, ezt már megszokták és ismerik, még azok a biztosok, ugye, akik régen azért felelősek voltak, már nincsenek jelen, most újak vannak, de mégis mindenki megy tovább. Itt nem pénzügyi szolgáltatásokról, hanem kollektív felelősségvállalásról van szó. Nagyon hálás vagyok Jarunnak azért a megfogalmazásért, hogy elsősorban ö, ö, szociális felelősségvállalás, és ez nagyon is igaz a vállalkozások egy, ö, esetében aztán a holisztikus, tehát az egész képet mutató mérleg is megjelenik itt, és ami pedig a munkaadó felelősségét, illetve a szolvencia védelmet illeti, ez itt a trójai faló, vigyázzunk, mert itt, pro, itt le, csempészik be a szolvencia kettőt a foglalkoztatói nyugdíjrendszerekhez. Megvan a rendelkezésünkre álló a szükséges információ, Megvannak az eszközeink, úgyhogy én mondom a kollégáknak, hogy ne féljenek, kerüljük el a bürokratizációt. Itt van a kezemben a mobiltelefonom, nagyon sokaknak van mobiltelefonja, és nekem ez a telefon, ez egy Apple akár micsoda, nem tudom pontosan, másoknak is van ilyen, hát minden néhány hét elteltével újabb és újabb feltételeket küldözgetnek nekem, hogy fogadjam el őket. Hát én el se olvasom, hogy mit fogadok el. Ilyen alapon börtönbe is csukhatnának. Hát nem lehet ezt komolyan figyelembe venni, hogy egy több száz oldalas apróbetűs szöveg az valóban megfelelő tájékoztatása a lakosságnak a meglévő rendszerek működnek, van a védelem, tehát nem kell a szolvencia, nem kell ide a több száz oldalas jogi szöveg, kerüljük el ezt a csapdát. Mindenki tudja pontosan, hogy miről van szó, és nem tehát azt is tudjuk, hogy ha valami jól működik, akkor nem kell rajta e, változtatni. A munkadók, a munkavállalók és a vállalkozások együtt e, fogadták el ezt a megoldást. Ami működik, azt hagyjuk békén, ne próbáljuk az Európai Uniós szintről e, valami mindenkire ráerőltetni ugyanazt a megoldást. Schuster úr említette a befektetéseket, és ezzel kapcsolatban akartam mondani, hogy szerintem ugye vannak itt közöttünk, akik részvényekbe befektetünk, ugye mi a szegény európai parlamenti képviselők a fizetésünk maradékát a hó végén befektethetjük esetleg részvényekbe. Tudjuk azt, hogy ezek a befektetések is kockázattal járnak, mert a részvények kockázatosak, de hát gyakorlatilag említhetnénk bármilyen befektetést, az mind kockázatos, az értéke felfelé is elmozdulhat, és lefelé is, tehát nem mondhatjuk azt semmilyen fajta befektetésre, hogy na ez aztán a tuti biztos, atombiztos befektetés, és ezt is mindig napirendre kell tűzni, ezt nem söpörhetjük a szőnyeg alá. A sikeres nyugdíjrendszerek azok nem felelőtlen módon működnek, hanem jól szabályozottak, úgyhogy ne adjuk fel ezeket, illetve ne kockáztassuk ezeket. A stratégiai befektetési terv, ugye a 315 milliárd euró arról szól, hogy a magánbefektetőket szeretnék vonzani, és a magánbefektetéseket felhasználni. Mi azt szeretnénk a nyugdíjszektorban elérni, hogy az emberek, az érintettek mozduljanak, tegyenek lépéseket, és hogy szűnjön meg a szükségtelen kockázat, de az Európai Központi Bank 0%-os kamatlá politikáját bizony megszenvedik ezek a nyugdíjalapok, és remélem, hogy sikerül majd előbb-utóbb az ördögi körből kikerülni. Én frankfurti származású vagyok, hát gyakorlatilag a szomszédságomban van az LKB, változtatásokra szükség van, és remélem, hogy Drági úr is érti, hogy melyek ezek a változtatások. Köszönöm szépen, és az előadó az előző téma előadója következik. Kollégájára köszönöm, önök asszony. Először is örülök annak, hogy kollégáink foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Nos, Van Reuten asszony foglalkozott ezelőtt ezzel a témakörrel, és úgy vélem, hogy ez a jelentés azt bizonyítja, hogy nagyon nagy komolysággal végezte a jelentéstevő a munkát. Itt különösen a határokon átnyúló aspektust kell megvizsgálnunk. Én mindig is a mobilitás támogatója vagyok, különösen a gazdasági válság idején, tehát manapság meg kell találnunk a megfelelő megoldásokat azon személyek vonatkozásában, akik gyakran külföldön dolgoznak, nekik is megfelelőképpen biztosítva kell lenniük. Szó esett itt a különböző kockázatokról, veszélyekről. Ösztönöznünk kell a tagállamokat annak érdekében, hogy hozzák létre a harmadik pillért, pillért vagy három pillért, hogy a rendszer stabilabbá váljon. Úgy vélem, hogy a biztonság garantálható, hogyha jó minőségű nyugdíjrendszereket hozunk létre. És ami a határokon átnyúló kérdést illeti, ezen minőség alapvető fontossággal bír. Fontos, hogy a megoldások felelősek, megbízhatóak legyenek, hiszen ezeknek köszönhetően a polgárok belénk vetett bizalma növekszik. A rendszert ellenőrzőnek is részesednie kell ebből a bizalomból. A Misia. McIntyre asszony következik az ECR frakcióból. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Lenez úrnak szeretnék köszönetet mondani a munkáért. Ugyanúgy mindenóta én is szerettem volna erre emlékeztetni, hogy Jómer Rajten kolléga az előző ciklusban rengeteget tett már a nyugdíjak terén. Ami a brit álláspontot illeti, illetve a holland és a német helyzetet, szerintem mindannyian azért többé-kevésbé egyetértünk a témában, és én nagyon tudom támogatni, amit Thomas Mann most itt, Thomas Mann elmondott. Tehát megkérdőjeleztük gyakorlatilag annak a szükségességét, hogy még további jogszabályok legyenek. Nem, gyakorlatilag nem sikerült meghatározni, hogy miért van erre igény. Nem, nem jött elő ilyen új igény. Most hogyan kommentálta a parlament a hatástanulmányt? Hát eléggé kritikus volt. Elkötelezettek vagyunk a jobb minőségi jogszabályok iránt, de azt hiszem, hogy mindig érvelni is kell egy javaslat mellett, hogy miért van arra szükség. És azt hiszem, a bizottság nem tartotta tiszteletben a hatástanulmányt nincsenek itt megfelelő érvek. A bizottság nem foglalkozott megfelelően az arányosság elvével sem, nem vett ezt eléggé figyelembe. Azért aggasztó, hogy a tovább, új követelmények további költségeket jelentenek, tehát ezek a plusz költségek megjelennek a rendszerben. Most próbáltuk azt elérni, hogy ezek a nyugdíjalapok ugye a dolgozóink visszavonulását, nyugalmát, segítség, és pénzügyileg, és akkor újabb és újabb költségeket építünk be a rendszerbe. Én azt is szerettem volna, hogy a trösztök kell kapcsolatban a bizottság tisztázza a helyzetet. Az Egyesült Királyságban itt trösztök vannak, és ugye a szociális partnerek képviselői ücsörögnek a vezetőségben, hogyha csak szakemberek ülnének itt, akkor tönkre menne ez a jó rendszer, hiszen a munkaadók és munkavállalók képviselőinek nem nagyon lenne szava, így ők is a rendszer működésére oda tudnak figyelni és bele tudnak-e beszólni. A szubszidiaritás a másik kérdés, amiről akartam beszélni. Elhangzott előttem, hogy az egyes tagállamok szabályozása eltérő, és hogy nem lehet ugyanazt a megoldást mindenütt alkalmazni, és nem lehet 30 cikkről most 80 cikkre ugrani, csak annak érdekében, hogy mindent, mindent építsünk be a szövegbe. Tehát ez egy hiba. Az Egyesült Királyságban mi gyakorlatilag az automatikus beiratkozást indítottuk el, ez csak egy példa. Tehát nem arról van szó, hogy most akkor a tagállamokat itt ösztönözni kellene és hajtani kellene, hogy lépjenek és cselekedjenek, mert amit eddig tettek, az nagyon jó. Aztán van valami, ami engem még itt nagyon aggaszt, ugye, hogy a szolvencia kettőt megpróbálják itt a hátsó ajtón becsempészni, ezeket a követelményeket, hát a nyugdíjrendszerekre nézve ez maga a katasztrófa lenne. Hadd tegyem még hozzá, hogy én mindig nagyon támogattam a harmadik pilléres nyugdíjakat. Az Egyesült Királyságban talán ezek jobban jelen vannak, mint más tagállamokban, de ezek nagyon hasznos ez egy nagyon hasznos lehetőség. Itt olyan nyugdíjakról van szó, amelyek ugye egyéniek, tehát ez azt jelenti, hogy ha egy érintett állást változtat netán, egy másik országba költözik, a nyugdíj alapja attól függetlenül hozzákötődik, és a sajátja mindig ide fizet be. Tehát ezt a lehetőséget csak így felvetem, hogy ezt is támogassuk, ez érdemes egyébként, megfontolásra érdemes. Megköszönöm még egyszer az előadónak ezt a kiváló munkát. Thank you. Mr. Lenners, do you want to... Köszönjük. Lenners úr szeretne esetleg valamit hozzáfűzni? Igen, de csak röviden. Köszönöm minden kollégának, aki hozzászólt ehhez a vitához. Nagyon örülök annak, hogy alapvetően egyetértünk eh, az ügyben, hogy mi a foglalkoztatói eh, nyugdíj eh, ellátás fogalma, és azt hiszem, hogy ez már kiindulási pontnak nem is rossz. McIntyre, Jörgen Schuster beszéltek a Szovenencia 2-ről. Főként a mi szakbizottságunkban nagyon oda kell arra figyelni, hogy a Szolvencia 2-es a hátsó kiskapun ne kerüljön be ide, ebbe a szabályozásba. Erre egyébként majd részletesebben is ki tudunk térni. Elhangzott még egy valami, az, hogy nincs igazából szükség eh, még egy szabályozási szintre, az administratív terhek és eh, költségek növekedésével járna ez, hiszen alapvetően a eh, nyugdíj alap tagjai fogják viselni ezeket a költségeket. Éppen ezért egy olyan európai keretre van szükség, ami pont a kedvezményezettek a nyugdíjátásban részesülők érdekét szolgálja. Thomas Mann, na, és egyetértek, González asszony pedig a, a titkolt privatizáció, illetve a családok félrevezetése, szerintem ez teljesen alaptalan. Neki is elmondhatom, elmondjuk ebben a szabályban, hogy bármiféle foglalkoztatási nyugdíjrendszer az első pilléres állami nyugdíj kiegészítője csak. Az első pillér, tehát az állami pillér minden tagállam számára nagyon fontos, hogy ez ügyben garantált legyen a, a, az öregségi vagy időskori nyugdíjellátás. Ugyanakkor a foglalkoztatói nyugdíj nagyon hasznos, hiszen az élet színvonalat jelentősen növelheti nyugdíjas korban. Úgy érezzük, hogy ez nagyon komoly hozzáadott értéket jelenthet. Röviden tehát eh, várom, hogy a kollégákkal együtt dolgozzunk ez ügyben. Nagyon eh, érdekel, hogy eh, hogyan tudunk majd több részletben, De hogyan tudjuk majd részletesebben is tárgyalni ezt a kérdést. A módosítók benyújtásának a határideje március 19-e, a módosítókat április 16-án tárgyaljuk majd itt a szakbizottságban. Az employment május 28-án, az ECOM pedig majd valamikor össze fogja ezt elfogadni. Nyilván mindenki jól tudja, hogy egy meglévő irányelv átdolgozásával van itt most dolgunk, ezért a szövegnek csak azon részeihez nyújthatunk be módosító indítványokat, amelyeket módosított az Európai Bizottság. Ezek a bizottság javaslatában szürke színnel kerültek megjelölésre. Arról nem is beszélve, hogy azon részekre kell korlátozni a módosítványokat, amelyek eh, a szakbizottságunk hatáskörébe esnek. Köszönöm. A, tiz, a napirend hatos pontjával folytatjuk. Ez legalább olyan izgalmas, mint a nyugdíjjelátás kérdés. Ez a TTIP, a Transatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerségről szóló tárgyalások témája. Harkin asszony az előadónk, ő kap elsőként szót parancsoljon. Ó, oh, köszönöm elnök asszony a lehetőséget. Először is egy-két általános megjegyzéssel kezdeném. Nos, elviekben támogatom azt, hogy Amerikával kereskedem. Ezt kössünk. Politikai és stratégiai okok miatt. Már csak azért is, mert egy olyan ország képviselője vagyok, amely kis gazdasága, nem ennek kis gazdasága kereskedelem nélkül életképtelen lenne és mi többet kereskedünk Amerikával, mint mások. De a kereskedelem nem csak gazdasági célokat szolgál. Kanada, talán Kanada kivételével alapvetően a tarifális akadályok csökkentését, tehát a vámtarifa csökkentést szolgálta. De Amerikával egyébként sincsenek vámtarifák, óriási vámtarifák, tehát ez egy kicsit más. A piaci hozzáférés, a közbeszerzés, a szabályozás együttműködés, a technikai akadályok lebontása, alapvetően ezek szerepelnek itt napirenden, a tisztességes verseny fogalma körül mozog majd ez a megállapodás, ez nyilvánvaló. Tegnap egy meghallgatáson vettem részt a TTIP témában, és többen meglevetésüknek adtak hangot, hogy miért foglalkoztatja annyira az embereket ez. Azért, mert ez egy teljesen új típusú, oly jellegű szerződés, és a Lisszaboni szerződés után bizony az Európai Parlament hatásköre is ezügyben jelentősen megnőtt. Nem csak arról van szó, hogy adunk-veszünk, hanem például normákat, szabályokat is közelítünk egymáshoz, több és színvonalasabb munkahelyet teremtünk, illetve a bizonyos mértékben korlátozunk az államok azon hatáskörét vagy jogát is, hogy a közérdekében szabályozzanak. Az ISDS, tehát a, a befektető és az állam közötti e, vitarendezési mechanizmus e, az, amely legvitatottabb. A CETA megállapodásból olvasnék fel egy rövid e, részt, illetve egy tanulmányból. Az EU és Kanada magasan nagyon fejlett jogrendje és igazság szolgáltatási rendszere miatt a már meglévő hivatalos igazság szolgáltatási rendszer a legjobb módja annak, hogy az állam és a befektetők közötti vitás ügyeket rendezzük. Juncker úr pedig azt mondta, hogy nem fogom azt elfogadni, hogy a befektetőkkel kapcsolatban korlátozzuk a tagállamok bíróságainak hatáskörét. Figyelembe kell venni tehát ezeket az ISDS-szel kapcsolatos aggodalmakat, mielőtt végső döntést hozunk. ...1500 karakterben bizony sok mindent nem tudtam leírni, de azért megpróbáltam minden tőlem telhetőt. Ezért érdeklődő várom azt például, hogy a, a, a kollégák mit gondolnak erről a témáról. Szerintem meg, kell, meg tudjuk találni a módját annak, hogy ez valóban működő képes legyen. Beszéltem arról, hogy a TTIP a munkahelyteremtéshez hozzájárulhat. Tehát, hogyha a munkahelyteremtésnél tartunk, akkor láthatjuk, hogy az Európai Bizottság komoly tanulmányokat végzett, végeztetett, nagyon bonyolult modelleket alkalmazva, amiket szinte kimondani sem tudok, vagy érteni biztos nem. És tehát a kereslet kínálat foglalkoztatás ügyében több kimenetel, tehát eredmény is lehetséges. Az Európai Parlament kutatóközpontja is tanulmányozta ezt a, a kérdést, az Európai Bizottság jelentését alaposan elemezte, és azt hiszem, hogy az Európai Parlament saját jelentése, amely némileg kritikus hangvételt üt meg, nagyon érdekes olvasmány mindenkinek a figyelmébe ajánlom. Hogyha más kereskedelmi megállapodásokat is alapul veszünk, figyelembe veszünk, például a naftát, akkor láthatjuk, hogy általában túlbecsülik a, ezeknek a lehetséges hasznát, hozamát. Nagyon nehéz dolgunk van így jogszabályalkotóként, hiszen nem tudom, hogy mennyire megbízható adatokból dolgozunk, azt, az premisszát kell alapul venni, hogy ezek az adatok igencsak durva becslések, bármelyik oldal adatait nézzük is, a pro és a kontra oldal adatait is, valószínűleg valahol félúton keresendő az igazság. Voltak olyanok, akik azt mondják, hogy kifejezetten munkahelyeket vesztünk majd ezzel. Most az Európai Bizottság véleményét is meghallgattuk tegnapi konferencián, amit említettem már. Az Európai Bizottság a globalizáció ala, globalizációs alapról beszélt, amely eszköze lehet annak, hogy enyhítsük eh, a károkat, hogyha valóban munkahelyvesztés eh, következik be. Figyelembe véve azt, hogy kétharmadával csökkentettük a globalizációs alap költségvetését, hát a már meglévő problémákra is alig, ha lesz elég. Tehát nem hiszem, hogy bármiféle módon tudná a TTIP kárait enyhíteni. A munkahelyek elvesztése ügyében azt hiszem a globalizációs alapon túl kell tekintenünk színvonalasabb munkahelyekről is beszéltek tegnap. Tehát nem csak az, hogy milyen munka, hány munkahelyet teremtünk, hanem hogy milyeneket is. Az Európai Bizottság véleménye az volt, hogy az exportorientált e, ágazatokban valószínűbb a színvonalasabb munkahelyek teremtése. Ezt elfogadom, de azt is mondom, meg kell, hogy mondjam, hogy e, a munkahelyek e, létrejöttével kapcsolatos tapasztalataink azt mutatják, hogy az Európai Bizottság előrejelzései nem mindig válnak valóságá. Ambiciózus globális kereskedelmi normákról is beszélt az Európai Bizottság, hogy fenntartható fejlődést szolgálja ez, ahogy Thomas Mann is mondta, hogy hát igen, a csontváz a szép, na de hát hogy lesz ezen hús, meg izom, tehát ez egy üres váz, amit még meg kell töltenünk tartalommal. Ezek szép, hangzatos szavak, kifejezések. Itt van például az ILO legfontosabb egyezményeit, amelyeket az Európa amelyeket Európa természetesen aláírt, miközben Amerika a közeljövőben sem tervezi ezt. A munka erő piaci viták ügyében, illetve a munkavállalói jogok megsértése ügyében ez is egy kényes és problémás kérdés. A befektetők egy számára egyenlő elbánást próbálunk garantálni, munkavállalókkal mi lesz? A munkaügyi és szociális dimenziók, horizontális dimenzió fontos, hogy a megállapodás minden releváns részében megjelenjen, tehát nem csak a fenntartató fejlődés fejezetében. Tehát ahol ez releváns, ott ezeket a normákat be kell építeni. A civil szervezetek, a szociális partnerek szerepéről is beszélek. Tehát itt nem csak arról kell beszélni, hogy igen, kipipáljuk, hogy igen, meghallgattuk őket, hanem valóban értelmes, érdemi szerepet kell nekik szánni. Lassan befejezem, elnök asszony fully safeguard, ezt a megfogalmazást használom, tehát, hogy teljes mértékben garantáljuk és óvjuk az európai tagállamok azon jogát, hogy a közszolgáltatások, közérdekű szolgáltatások terén saját szabályokat alkalmazzanak. Szerintem a legjobb megközelítés az, hogyha felsoroljuk, hogy milyen szolgáltatásokat értünk itt, e, e, hogyha egy pozitív listánk van, ha megmondjuk azt, hogy mi az, amire kiterjed ez a meg, megállapodása. Sokkal világosabb, mint hogyha egy negatív listát hogy mire nem terjed ki, mi van akkor, hogyha új szolgáltatások jelennek meg. Tudjuk, hogy mi, mi van akkor, hogyha ilyen szürke zónák, szürke területek jönnek létre. Brexit és standstill klauzulák, ez is kis megoldatlan problémák. Az ISDS-ről már beszéltem, mindenképpen szükség van valamilyen mechanizmusra arra eh, vonatkozóan, hogyha befektetők vita eh, vitarendezése megoldott legyen. Nem feltétlenül ISDS formában, egyszerűen nem tudunk eh, nem tudjuk kikerülni azt, hogy mi valamit kezdjünk ezzel a problémával. Most már tényleg befejeztem, elnök asszony, szinte már a végén járok mondani valómnak. A parlament kutatói dokument a készített tanulmányok érdekes módon azt mondják, hogy 91 és 2011 12 között nulláról közel 500-ra nőtt az ilyen esetek száma. Majdnem egy negyed az ilyen eseteknek amerikai eredetű. Érdekes, hogy 59 eu belüli ilyen vitarendezés is folyt. Az arbitráció eh, átlag költsége 8 millió dollár. Odaig jutottunk, hogy eh, eh, harmadik forrásból finanszírozzuk ezt. Bankok, hedgefundok, investálnak ilyen vitarendezésbe, cserébe azért, hogy a végső kompenzáció vagy kártérítés 15-20%-et megkapják. Ami folyik ez ügyben, szinte alig hittem a szememnek, nem is hittem volna, hogyha nem egy parlamenti dokumentumon olvasom. Szerintem ez e, e, elfogadhatatlan. Eleve az ISDS a kormányzati szabályozásra is borzasztó hatással van, de az, hogy ez gyakorlatilag befektetési terményként működik a, az állam és a befektető közötti vitarendezési mechanizmus, ez tényleg e, elrettentő volt. Ennyit szerettem volna tényleg csak címszavakban, dióhéjban elmondani. Thank you for a very interesting Köszönöm szépen ezt az érdekes bevezetést az eszmecserébe, és Romana Tomcnak adom meg a szót. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsedujoča. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, Természetesen először is a jelentéstevőnek, Harkin asszonynak szeretnék köszönetet mondani végzett munkájáért. Ez bizonyosan egy rendkívül átfogó, fontos téma a TTIP kérdésköre, ugyanis a TTIP az emberek életét, munkáját az EU-n belül befolyásolni fogja. Tehát minden egyes tagállamban meg fog ez történni, és mi foglalkoztatási és szociális szakbizottságként azon kell, hogy fáradozzunk együttesen, hogy biztosítsuk azt, hogy az európai sztenderdek minősége ne csökkenjék, vagy lehetőség szerint a lehető legkevésbé gyengüljenek ezek a sztenderdek, ugyanis a mi véleményünk az, hogy ezek a sztenderdek megfelelőek, és mindent meg kell tennünk azért, hogy ezen sztenderdeket a jövőben is biztosítsuk. szakbizottságunk a legfontosabb szakbizottságok egyik ezen a területen, és az illetékes szakbizottság munkáját segíteni tudjuk, inputot tudunk biztosítani számára, hogy mi mindent vegyenek tekintetbe az eljárások kidolgozása során. Ami Harkin asszony véleményével kapcsolatos konkrét felvetéseimet illeti, a pontokat ő már bemutatta, és ezen pontokkal jó magam is egyetértek. A későbbiekben természetesen szükség lesz arra, hogy bizonyos dolgokkal kiegészítsük ezt az anyagot, egyes dolgokat tisztázzunk, pontosítsunk, vagy esetleg még kiegészítsük ezt az anyagot olyan gondolatokkal, amelyeket véleményünk szerint figyelembe kell venni. A frakciónkon belül pontosabban megvizsgáljuk majd mindezt, de már most szeretnék bizonyos dolgokat kiemelni, amely ö, gondolatokat üdvözlünk Harkin asszony véleményében. Úgy vélem, hogy jó az, hogy ö, mindig első helyen kerül említésre, hogy a TTIP ö, új munkahelyeket kell, hogy teremtsen. Nos, én kedvező megközelítést választanék az új munkahelyek teremtése tekintetében. Meghallgattam Harkin asszony véleményét, ő azt mondotta, hogy a munkahelyek száma bizonyos körülmények között csökkenni fog, tehát a foglalkoztatási ráta csökkenhet. Azt hiszem, hogy itt mindenképpen pozitív megközelítést kell választanunk. Fontos a kkv pozitív szerepét kiemelnünk. Mindannyian egyetértünk abban, hogy a kkv fontosak az új munkahelyek teremtése szempontjából. A kkv már jelenleg is nagyon sok szemét foglalkoztatnak, és éppen ezért különös tekintettel kell lennünk rájuk. Természetesen az ILO egyezményt is ki kell emelnünk ebben a szövegben, hiszen itt olyan megállapodásokról van szó, amelyek standardeket írnak elő az egészség, a fogyasztóvédelem, a munkahelyi biztonság tekintetében, és ezt is fel kell vetnünk a szövegben. A vállalatok társadalmi felelősségvállalását szintén meg kell említeni, valamint a tagállamok azon jogát, hogy a közszolgáltatások területén szabadon dönthessenek. Ezt is meg kell említeni a szövegben. Bizonyos javítások még lehetségesek lennének. Természetesen fel kell vetnünk a kérdést, hogy a vitarendezés kapcsán mit is akarunk elérni. A pozitív, illetve negatív listák tekintetében hogyan járjunk el. Nos, Harkin asszony véleményén vagyok, mely szerint pozitív listákat kell itt kialakítani, ezek fontosak. A TTIP egy piaci liberalizációt fog eredményezni, a piac megnyitását. Ezek kedvező hatások, ugyanakkor növekedni fog a piac sérülékenysége is. A szakbizottságnak mindent meg kell tennie azért, hogy azok a jogok és standardek, amelyek társadalmunk legsérülékenyebb csoportjai számára biztosításra kerülnek, tehát a foglalkoztatottak jogai a nagyvállalatokkal szemben, és a társadalom biztosítás megfelelő szintje a jövőben is fennmaradjon. Köszönöm. Joachim Schuster. Köszönöm, Joachim Schuster. Köszönöm, elnök asszony. És területeken csatlakozni tudok az előttem szólóhoz, hiszen a ttip el egy olyan dolog van előttünk, amelyet illetően láthatjuk, hogy mennyire ellentmondásos vita zajlik a nyilvánosságban erről. Az első kereskedelmi megállapodás ez, amely ekkora politikai rezonanciát vált ki, éppen ezért fontos megvizsgálnunk, hogy mi is valójában a TTIP, mi is történik ezáltal. Ugyanis itt az USA-val való gazdasági kapcsolatok hatalmas mértékben nem fognak növekedni ezáltal, már jelenleg nagyon jelentős gazdasági kapcsolataink vannak az USA-val, és azok a tanulmányok, amelyeket készítettek e tekintetben, nagyon mérsékeltek, visszafogottak a kedvező gazdasági hatásokat, illetően már ami a gazdasági növekedést és a munkahelyek számát illeti. És vannak olyan tanulmányok, amelyek igencsak erősen óvnak az esetleges veszélyektől a TTIP vonatkozásában. Tehát nagyon komolyan kell foglalkoznunk a TTIP-pel, és ezt támogatnunk is kell, mert a lényeges dolog pontosan az, hogy a liberalizáció mellett, a kereskedelmi liberalizáció mellett világgazdasági sztenderdeket kell kialakítanunk európaiakként. A másik legnagyobb gazdasági térséggel, Észak-Amerikával meg kell próbálnunk közös sztenderdeket kialakítani, és ezáltal a világ gazdaságát is szabályozzuk. Azt hiszem, hogy ez az ok az, ami miatt az emberek annyira figyelnek a TTIP-re, hiszen az európai intézmények, a tagállami intézmények feladata volt mindez ideig, vagy az Amerika esetében az amerikai parlament feladata, vagy a szövetségi kormányok éppen. Ezért nagyon fontos, hogy nagyon komolyan foglalkozunk ezen standardek kialakításával, hiszen nem alternatív az, hogy mi bezárkozunk a szép kis világunkba, és ott jól érezzük magunkat, hanem jelenleg még nagyon kevés ilyenfajta standard van, és a globális verseny ezt minden globális versenyt ez akadályozza. Tehát vannak bizonyos követelményeink a TTIP-pel kapcsolatosan. Nagyon sok ilyen követelmény már említése került az előbbiekben. Most a mi nézőpontunkból szeretném elmondani, hogy milyen irányba kellene elmozdulnunk. Azt hiszem, hogy a legfontosabb dolog az, hogy a politikai szabályozó képesség, tehát a demokratikus jogok, a jogállamiság elve egy ilyenfajta megállapodásban is megvalósítandó. Nagyon sok pont érintett itt Harkin asszony is felvetette már ezeket, ahol meg kell vizsgálnunk, hogy ezt hogyan lehet pontosan biztosítani. Ez bizonyosan a munkavállalói jogokkal kezdődik, de más szociális környezetvédelmi sztenderdekkel is ebben egyetértünk, hogy meg kell akadályoznunk, hogy ezek minőséget csökkenjék, ezek gyengüljenek, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nagyon különböző rendszerek léteznek az Atlanti óceán két partján, és nehéz lesz bizonyosan 100%-ig biztosítani ezt a követelésünket. A munkavállalói jogok vonatkozásában tudjuk, hogy az USA-ban teljesen más a megközelítésmód, különösen a szakszervezeti tevékenységeket, illetően az USA-ban, melyet ők egyáltalán nem úgy ö, ítélnek meg, mint mi az EU-ban. Aztán van egy második fontos terület, amit nagyon pontosan meg kell vizsgálnunk. Ez a választott bíróságok kérdése vitathatatlan, hogy itt egy beruházási védelemre van szükség. Ugyanakkor másodszorban senki nem akarja, hogy ne legyenek vitarendezési mechanizmusok. Kérdés az, hogy ezek pontosan hogyan is nézzenek ki. A mi néző pontunkból itt az ISDS vonatkozásában felvetődött sok példa, semmiképpen sem kielégítőek ezek a példák, és jelenleg szerintem a jogállami sztenderdeknek mindez nem felel meg. Ez ugyanis különleges jogokat teremt, nem biztosítja a bíróság előtti egyenlőséget, és különleges jogokat teremt, kivételeket, amelyekre nem vonatkoznak a nemzeti vagy Európai Uniós jogszabályok, tehát az, hogy magán választott bíróságok előtt bonyolódjanak ezek a vitarendezési eljárások, hát ez mindenképpen kérdéseket vet fel. Aztán itt vannak a közszolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések, és itt helyesen hangzott el véleményem szerint, hogy ezeket teljes mértékben meg kell őriznünk, biztosítanunk kell, hogy az adott záradék révén ne keletkezzenek olyan liberalizációs kényszerek, amelyek ellentétben állnak a mi jogszabályainkkal, és aztán itt a pozitív listáknak is nagyon nagy jelentősége van. Tehát nem negatív listákat, hanem pozitív listákat kell definiálnunk az adott ágazatok tekintetében, hogy melyek kell, hogy a liberalizáció hatája alá tartozzanak. Aztán van még egy pont, ahol bizonyosan a dimenzióról kell majd vitáznunk. Nos, egészen bizonyos, hogy a liberalizáció nem csupán előnyöket rejteget valamennyünk számára, ez nem lehetséges gazdasági elméleti szempontból a specializáció azt jelenti, hogy egyes ágazatok megerősödnek a népgazdaságban, mások pedig bizonyosan vesztesei lesznek ennek a folyamatnak, és az a munkahelyek számában is tükröződik. Tehát ezeket a hátrányokat is fel kell vetnünk, és a globalizációs alap bizonyosan jelentős, amelyre majd szükség lesz, és végezetül még azt szeretném javasolni, hogy mivel jelenleg a tanulmányok eléggé széttartóak, tehát nem tudjuk, hogy jelenleg mely területek melyeken lesz hatályos a TTIP, tehát mely ágazatok tartoznak majd a hatája alá, és milyen ö, mértékben. Nos, ezért azt javasolnám, hogy amikor ezt majd pontosabban tudjuk, tehát az év végén vagy jövő év kezdetén mindenféleképpen készítessünk egy újabb tanulmányt, amely ágazati és regionális szinten vizsgálja ezeket a hatásokat, a TTIP alkalmazásából eredő hatásokat, és ott megvizsgálhatjuk, hogy hogyan kezeljük az esetleg hátrányos trendeket. Mindenképpen struktúrás változásokat valamilyen módon alakítani kell majd. Nos, azt hiszem, hogy érdekes viták várnak ránk, és majd egy megállapodás megkötése kell, hogy megtörténjen, amely kedvező lehet de a demokrácia és a jogállamisággal kapcsolatos követeléseinket mindenképpen meg kell őriznünk. Előre örülök már a jövőbeli vitáknak. Köszönöm. Thank you. Uh, Madam McIntyre is your. Köszönöm. Madam McIntyre következik ismét. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék Mária Harkinak köszönetet mondani. Nagyon nehéz egy ilyen óriási témát 1500 karakterben összefoglalni. Szerintem kiváló munkát végzett, és majd a módosítói szakaszban együtt fogunk még dolgozni, de szerintem kiinduló pontnak kiváló volt ez a dokumentum. Négy területhez szeretnék hozzászólni. Az ISBS klauzulákról Rengeteg levelet kaptam, gondolom, hogy a többi képviselő is, amely ezeket ellenzi, és szerintem a közvélemény nem érti, hogy ezeknek a vitarendezési mechanizmusoknak mi a szerepe. Hát képzeljék el, hogy körülbelül 1400 megállapodásban szerepelnek ilyen klauzulák. Én egyébként megnéztem az Egyesült Királyság helyzetét. 1975 óta az Egyesült Királyság 94 két oldalú megállapodást kötött, amelyekben vannak ilyen vitarendezési klauzulák, tehát hogyha gyakorlatilag az idő elteltével összeadjuk ezeket, akkor ha azt hiszem jól számolom, kb. 2000 évnyi időszak jön össze. Két dolgot említettek, amivel ez kritizált volt, de egyik sem volt megalapozott, tehát azt hiszem, hogy erre a klauzulára szükség van, és nem kell félni tőle. A következő dolog, amivel kapcsolatban akartam, amivel szólni akartam, az, az ötös pont, ahol Hákin asszonynak igaza van, amikor arról beszél, hogy a tagállami kormányok jogát tiszteletben tartjuk, már ami a közszolgáltatással kapcsolatos jogszabályokat illeti. De én tudom, hogy a Kanadával kötött megállapodásban van ö, a, a közművek kapcsolatban egy kivétel. Ugye nálunk mindig az NHS-re hivatkoznak, tehát a, az egészségügyi szolgáltatóra. Talán egy hasonló fenntartást kérnénk, hogy ezt ezt ide beépítsék, tehát hogy a, a közművek és a egyéb ilyen közszolgáltatások eh, világosan kikerüljenek, és eh, hogy ezeket a tagállami hatáskörben meghagyjuk. Azt a tényt mindenképpen üdvözlöm, hogy eh, a kis- és középvállalkozásokra odafigyelünk, és a kihívásokat figyelembe vesszük, tehát ugye nyilván aránytalan hatása lesz a tarifális és nem tarifális akadályok lebontásának, illetve akadályoknak a KKV-kra. Ezt egy kicsit majd még kidomborítom a módosítóban, de ez jó. Van egy pont, ahol én másképpen gondolkodom, mint az előadó, az a 9-es bekezdés. Én inkább negatív listát sorolnék fel, nem pozitív listát. A kanadai megállapodásban, tehát a CETA-ban ez a, ezt a megoldást alkalmazták. Hát erről még beszélhetünk nyilván, ezt most én csak itt jelezni akartam, valószínűleg nem értettünk egyet ebben. Hát Marianna remélem hatékonyan tudunk majd együttműködni, és akkor ennek a szakbizottságnak ez a véleménye is kiváló lesz. Köszönöm. Thank you. Rina Ronyakari is not here. Rina Ronyakari nincs itt, köszönöm. Akkor Karima Deli lenne a következő, az öldektől, de ő sincs itt. Akkor Tiziana Begin következik az rtd ből tessék. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégák! Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek munkájáért. Kis türelmet kérek, mert nem leszek túl rövid. Nos, nagyon örülök, hogy ezen szakbizottság tagja lettek, de ezen kívül a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság tagja is vagyok, ahol árnyék jelentéstevője vagyok a TTIP-nek a frakcióm részéről. Nos, rendszeresen dolgozom ezen a témakörön, és éppen ezért nagyon részletesen ismerem ezt a szerződést, és most megpróbálom a hozzászólásomat csak a szakbizottságunk hatáskörébe tartozó kérdésekre összpontosítani. Nos, egy ténykérdés. A TTIP hatástanulmánya, amelyet az Európai Bizottság rendelt meg, túl becsüli a kedvező hatásokat, és alul becsüli azokat a károkat, amelyeket ezen szerződés gyakorolhat a gazdaságunkra. Nos, részleteiben önök is ismerik ezen szerződés sötét oldalait, amivel kapcsolatban ki kell fejeznünk a véleményünket. A bizottság gyakran a hatástanulmány kedvező ö, elemeit emeli ki, és nagyon sok program ezen alapul, azonban a bizottság nem említ munkahely vesztési hatásokat, amely szerepel ebben a tanulmányban. Nos, a Csáprő tanulmánya, amelyel én nem értek egyet, mert szerintem a károk még nagyobbak lesznek, itt 1,3 milliósra becsüli a munkahely vesztést a TTIP következtében, és mindez úgy történik, hogy 80%-át a vámakadályoknak lebontják majd. Ez egy ambiciózus forgatókönyv szerintük. Nos, hát szép kis ambíció, gratulálok. Ami ezen személyeket illeti, mikor lesz új munkájuk, a szakmai élet szélére szorulnak peremére, nem tudjuk, hogy mi történik velük, mert az a gazdasági modell, amelyet használtak ezen elemzésnél, az az általános egyensúly modell, ez a fix munkavégzésből indult ki, és a szabadkereskedelmi megállapodás hatásai mindig is kedvezőek lesznek szerintük hosszú távon, rövid és középtávon lesznek majd hatások és kiigazítások. Nos, ezek a kiigazítási hat hatások, a munkahelyvesztések, a családok veszítenek a vásárolóerőből, a jövedelmükből, Pontosan arra lenne pedig szükség most a válság során. A bizottság elismerte, hogy lesznek kedvezőtlen hatások, és ezek tartósak lesznek a munkahelyek szemet illetően, tehát egy adott ágazatban elveszítik a munkájukat az alkalmazottak, és nem feltétlenül találnak majd új munkát, ami a KKV-kat illeti, amelyek valódi kulcsai a válságból való kilábalásnak. A TTIP egy igencsak szép kis meglepetést tartogat számukra. Független tanulmányok szerint a közösségen belüli forgalom 40%-kal csökken majd, és ez ehelyébe az USA-val való kereskedés lép. Tehát, hogyha most egy olasz kisvállalkozást nézek, amely Franciaországba értékesít, akkor elveszíti majd a piaci részesedését Franciaországban, hiszen egy usa cég lép majd a helébe. Nos, a KKV-knak nagyon kedvező hatásokat jósolnak, de akkor a TTIP-et miért főleg a multivállalatok támogatják, ha ez így van? Nos, itt az USA-hoz való piachoz való hozzáférésről beszélnek, de ne higgyünk a könnyű piac meséjének, csak nagyon kevesen tudnak ebből profitálni. Sok KKV-nak be kell zárni a boltot, és ezzel több ezer munka veszíti el a munkahelyét. Nos, szerintem ebben a szakbizottságban ami, az az egyetlen munkánk lesz, hogy majd a globalizációs alapból biztosítandó segélyeket megszavazzuk. Nos, itt van az ISDS-szel e kapcsolatos klauzula itt a TTIP-ben. Nos, képzeljük el, hogy a mi jogszabályunk a munkahely biztonságot illetően nem tetszenek egy amerikai vállalkozónak, akkor mennyit kell majd fizetnünk kompenzációként, hogy, hogy védjük munkavállalóink jogait a biztonságos munkakörnyezethez itt van a NAFTA az USA-ban. Ahelyett, hogy 500 ezer munkahely lenne pluszban, egy millióval kevesebb lesz. Mexikóban mezőgazdaság területén két millió munkahely ment veszendőbe, a nagy multivállalatok okán az USA-ban. Tehát itt ez történik, hogyha két különböző rendszer kezd versenyezni egymással. Nos, az USA-ban nagyon eltérő jogok és védelmek vannak különösen a kollektív tárgyalásokat illetően. Az USA-ban a munkaerőköltségek sokkal alacsonyabbak, és sokkal kevesebb munkavállalói jog van, különösen a nyugdíjat illetően, és a külön belefiteket illetően. És talán ez nem lenne tisztességtelen verseny, ez nem szociális dömping. És hogyha egy európai vállalat az USA-ba akar áthelyeződni, akkor ezt meg tudjuk tiltani neki. Nos, azt hiszem, hogy itt a standardek csökkentéséről van szó mindenféleképpen. Hogyan tudná ez a munkavállalókat támogatni? Jó lenne, hogyha a jelentéstevő is figyelembe venni ezeket az aggodalmakat. Köszönöm. Thank you to... Megköszönöm az előadónak és az árnyi előadóknak, és most következnek a hozzászólók, hát elég hosszas a lista. Remélem, hogy mindenki be tudja tartani a két perces hozzászólási időt, mert akkor be tudunk fejezni időben. Maria Irénának adom meg először a szót. Köszönöm. Ahogyan előttem szóló kollégáim, jó magam is az INTA szakbizottság tagja is vagyok, és itt most csak a foglalkoztatási kérdésekről beszélnék, illetve a foglalkoztatás minőségéről. Itt van most a TTIP, és van számos tanulmány, hatástanulmányok a bizottság részéről, és a hatós, hatástanulmányok megmutatják az a modellekkel, amelyeket talán kétségbe kellene vonnunk, hogy lesz itt egy nyeresség Európa számára, abból kifolyólag, hogy egy liberalizáltabb piacra lépünk be az USA-val. Hogyha tovább megyünk ezen tanulmányokat illetően, akkor észrevehetjük, hogy ezen tanulmányok abból indulnak ki, hogy totális mobilitás lesz a munkavállalók részéről, földrajzi mobilitás, szakmai mobilitás, valamint ágazati mobilitás. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy egy olyan ország van, amely majd nyer, oda érkeznek munkavállalók olyan országból, amely veszít. Tehát ezek a munkavállalók egy X országban, amely veszít, oda mennek majd át, amely ország nyereségese lesz, vagy győztese lesz ennek a helyzetnek. Vagy egy olyan munkavállaló, amely, aki elveszíti a munkáját, az átmet egy másik vállalkozáshoz új munkát talál ott. Hát ez sajnos nem így működik a valóságban, mert a földrajzi és szakmai, valamint ágazati mobilitás nem ilyen egyszerű. És az usa tanulmányok, amelyek ugyanezen ezen a modellen alapultak, megmutatják, hogy egy millió munkahely teremtődött, az a végrehajtása következtében aztán 700 ezer munkahely ment veszendőbe. Tehát itt 1 millió 700 ezer munkahely ment veszendőbe összességében a megállapodások következtében. Aztán itt van a munkahelyek minőségének kérdése, itt is csökkenés következett be, tehát voltak transferek olyan zónák felé, amelyek kevésbé védettek, és például e, Mexikó felé eső területek kevésbé védettek a munkahelyek minősége szempontjából. Tehát nagyon oda kell figyelnünk, Hát nem arról van szó, hogy nem akarunk az USA-val megállapodást kötni, hiszen ez a legnagyobb kereskedelmi zóna az USA-val, már most is működik ez, de figyelnünk kell arra, hogy a munkavállalónk és a munkahelyek minősége megvédése kerüljön. Az ISDS kérdését illetően rendkívül kritikus vagyok ezen mechanizmussal kapcsolatosan, és foggal körömmel védem a mi jogszabályainkat, amelyek már működnek itt Európában, és vannak olyan amerikai beruházások, amelyek Európában működnek, és van lehetőségük arra, hogy megvédjék magukat a mi jogszabályunk révén. Talán nem tökéletesek ezek, de hogy aztán ezeket a jogszabályokat, amelyeknek néhány hibája van, egy teljesen hibákkal tűzdelt jogszabályokkal helyettesítsük. Nos, én előnyben részesítem a mi kevés, talán kis hibákkal bíró jogszabályainkat, mint olyan jogszabályokat, amelyek teljes mértékben magájellegűek, nem átláthatóak, és ö, ö, okot adnak a manipulációra. Tehát az SZD, ISD-t ki kell zárni a titikből. Köszönöm. Thank you, Mr. Mann. Mann úr következik. Nehozvarunk. Köszönöm, két perc, az egy kihívás. Nos, a TTIP azt hiszem, hogy nyeresség számunkra egy lehetőség, hogy végre vitázunk erről. Sokan aggodalmakkal eltelve azt mondták, hogy hátsó szobákban tárgyalnak, a foglalkoztatási szakbizottságban volt egy meghallgatás, sok álláspont ismétlődött, de itt nyilvánosság uralkodott. És ott arra a jelentést illetően egyesek azt mondották, hogy az Isten szerelmére mi is történik, én egyáltalán nem tudom ezt támogatni. Most ez a helyzet, és örülök, hogy itt a választási körzetemben is vannak ilyen rendezvények, és jönnek, a polgárok meg akarják hallgatni, hogy mi a helyzet, foglalkozni akarnak ezzel a témával, én ezt jónak tartom. Országomban, Németországban van egy nagy TTIP tanácskozó tanács, a szakszervezetek, környezetvédők, a munkavállalói szervezetek, a KKV képviselőjének ott, a nagyvállalatok képviselői, tehát már tárgyalunk, és ezek eredményei már ismertek, tehát végre megteremtjük a nyilvánosságot, és ez egy jó döntés, tehát ne ö, foglalkozzon csak csak a Kereskedelmi Szakbizottság ezzel, hanem mi is járuljunk hozzá. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos megközelítés. Gondoskodnunk kell a munkavédelmi feltételek megőrzéséről, ezt el tudjuk érni, ezek a követelmények konkrétabb formában kell, hogy megfogalmazódjanak. Az illó normákat nem szabad kétségbe vonni soha, és ez is egy nagyon fontos terület. Azt hiszem, hogy ezen területeken még dolgoznunk kell. A magas sztenderdek, amikkel mi rendelkezünk, ezeket nem azért hoztuk létre, mert azt mondtuk, hogy nem akarunk a piacon működni, hanem ezen magas sztenderdeken keresztül akarunk termékeket kínálni, és nem csupán előnyei vannak egy ilyen ö, megállapodásnak, de a standardjainket nem lehet rontani, enyhíteni. Ezeket mindenképpen be kell tartani. A célszert is fel kell venni, támogatom már ilyen te tekintetben, ezen intézkedésekkel mindig is foglalkoztunk, ez önkéntes kell, hogy maradjon, de más kereskedelmi partnereknél még nincs erre lehetőség, hogy ez benne legyen az anyagban. Azt hiszem, hogy jó a kiinduló pont, a kritikus megjegyzéseket meg kell hallgatni. Nem mi vagyunk hat illetékesek, de mindenképpen a mi véleményünket is figyelembe kell venni. Köszönöm. Thank you, Mr. Bach. Bach úr következik. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. <clears throat> Ich... Köszönöm, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék Marian Harkinnak a jelentéshez amelyet nagyon pozitív megközelítéssel hozott létre. Üdvözlöm világos kijelentéseit a kereskedelem vonatkozásában. Ezen időkben nem szokásos, hogy ilyen kedvező jelet küldhetünk, mert nagyon nagy kihívás ez sok togelem vonatkozásában, hogy kedvezően nyilatkozzanak a TTIP vonatkozásában. Nos, köszönetet mondok neki először is ezért. Nagyon sok minden elhangzott már, és ezeket most nem szeretném újra felvetni ezeket a gondolatokat. Nos, én üdvözlöm a lista kérdését. Itt van például egy másik téma. Gyakran azt mondják, hogy erről nem lehet tárgyalni. Nos, azt hiszem, hogy itt a bizottság is jelen van, tehát fel kell szólítanunk most a bizottságot, hogy világos viszonyokról gondoskodjék e tekintetben. És itt van a megelőzés elve, erről nem sokat hallottunk még eddig, azt hiszem, hogy az amerikaiak ezt nem ismerik számunkra, nagyon fontos vívmány ez, beszélnünk kell erről, és tisztáznunk kell az ezzel kapcsolatos kérdéseket. Végezetül úgy vélem, hogy Európában, hogyha a jövőben ö, aktív szereplőként akarunk fellépni, és ezt meg kell tennünk, akkor azt hiszem, hogy ezen tárgyalásoknál is aktív szerepet kell játszanunk. Hogyha ugyanis nem alakítunk ki fix standardeket minden egyes ismert probléma mellett, tehát ha nem ragaszkodunk a standardjeinkhez, akkor másokat fognak ránk kényszeríteni, és ez mindenképpen hátrányos lesz számunkra. Nem tudunk majd részt venni a világkereskedelemben. Pirinski. Köszönjük Pirinski úr, parancsoljon öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Nos, Harkin asszony amikor álláspontját felvázolta, amit egyébként elég át, alaposan tett meg, felvázolta tehát, hogy mik a lehetséges előnyök, és hogy mik a fenntartásai. A tegnapi meghallgatás során egy dolog világossá vált, mégpedig az, hogy az Európai Bizottság nem foglalkozott azzal, hogy a közép kelet-európai országokra milyen hatással lehet ez a megállapodás. Az egyik magyar képviselő kérdésére vonatkozott, és a válasz világos volt. Nem foglalkoztak azzal, hogy ezen országokra milyen hatással lehet ez a megállapodás. Ezzel elnök azt, hogy nem is érkeztem egy általánosabb megállapításhoz, mi szerint jó néhány évvel ezelőtt egy kétoldalú munkacsoportban kezdeményezték ezt a megállapodást, annak érdekében, hogy együtt könnyebben kilábaljunk a válságból. Az egyik, azóta persze teljesen megváltozott, az egyik egyrészt a transatlanti partnerség megerősítése is fontos volt, illetve a globalizáció normáinak lefektetése is cél volt. Nos, az aggodalmak pont amiatt alakultak ki, mert az emberek úgy érzik, hogy itt sokkal többről van szó kereskedelemnél, hogy az európai szociális modellt fenyegeti ez. Ha valóban meg akarjuk erősíteni a transatlanti kapcsolatokat, akkor a lehető legnagyobb mértékben a megállapodás kereskedelmi, befektetési oldalát kell előtérbe helyezni, és nem az egész világot kellene megváltoztatnunk. Köszönöm. Köszönjük mi is. Jean Lambert következik. Köszönöm. Részben az árnyékelőadónk nevében fogom mondani, amit mondok. Az elhangzott aggodalmakat részben osztjuk, a növekedés és a munkahelyteremtés nem mindig jár együtt. Arról is beszélve, hogy az előnyök nem mindig egyenlően oszlanak meg, és az eddigi tanulmányokkal kapcsolatban is vannak fenntartásaink. Többen elmondták, hogy lehet, hogy csak egyes országok, csak egyes ágazatok húznak majd hasznot ebből a megállapodásból. Azon, azokat az aggodalmakat is osztjuk, amelyek az ISDS rendszerrel kapcsolatosak. Nagyon aggasztó számunkra, hogy két olyan ország vagy országcsoport között kerülne bevezetésre, ahol pont a, a kötelmi jog, a, a cégek közötti vitás helyzetek igazságügyi eljárásrendje nagyon is robosztus. Most az amerikai nem szövetségi, hanem állami szint bíróságai úgy érezzük, hogy nagyon jól ellátják a feladatukat, és attól tartunk, hogy egy, egy olyan rendszer próbálnak bevezetni, amely gyakorlatilag nem menné figyelembe a már meglévő struktúrákat, egy magánigazság szolgáltatás alakulna ki egy állami helyén. Ráadásul nem is átlátható módon működne ez. A pozitív lista javaslatot támogatjuk, egy olyan módosítót fogunk benyújtani, amely ezt kiterjeszteni, és egyetértek azokkal is, akik azt mondják, hogy a közszolgáltatásokat részben ki kell zárni ebből. A szolgáltatás irányában is így jártunk el. Pontosan azért, mert nem tudtunk megfelelő megoldást találni arra, hogy hogyan lehetne ezeket bevenni és védeni egyszerre. Éppen ezért úgy érzem, hogy az Európai Uniónak legkevesebb, mint megtehet, hogy valami hasonló megoldást keres. Ami a munkavállalók mozgását illeti, ez ügyben eh, hát bizony eh, megoszlanak a vélemények. Azt mondani munkavállalóknak, hogy hát bocs, de ebben az ágazatban, ebben a szektorban nincs szabad mozgás, ez szerintem mindig is problémás, sokkal inkább a, a a szakvizettségek kölcsönös elismerése felé kell elmozdulni, persze ez ügyben még Európában is gyerekcipőben járunk. Marian Harkin a munkajog kérdését is felvetette. Szeretnénk, hogyha az ILO ajánlásait figyelembe vennék, hogyha um, vitás helyzetek alakulnak, és hogyha egyáltalán elfogadásra kerül ez a megállapodás. Köszönjük Gene Lambertnek, aki a, a zöld árnyékelőadó nevében szólt hozzá, ezért beszéltett kicsit hosszabban. Uh, újra vissza a kétperces listához jön Keller. Děkuji za slovo. Já bych rád vyjádřil několik pochybností. Ott tesz mlau. Nos, szeretnék kétségeimnek hangot adni, hogy ezzel a megállapodással új munkahelyek teremtődnek, ezt helyezik kilátásba, ugyanakkor ez egészen nem biztos. Ez a megállapodás azért köttetik, hogy a kereskedelem egyszerűsödjék, és könnyebbé váljon, és a vállalkozások profitja növekedjen. Nos, ezzel a nyereséggel, profittal inkább a munkahelyek leépítéséhez járulnak majd hozzá, semmiképpen sem a munkavállalók jövedelmének növeléséhez, vagy a munkahelyek számának növeléséhez. Aztán azt ígérik, hogy az Európai Unióban a GDP ezen szerződés révén növekszik majd. Még ha növekszik is, bár nekem kétségeim vannak e tekintetben, tehát hogyha valóban növekszik majd a GDP, akkor egyetlen kereskedelmi szerződés sem garantálja hogy ez a, ez a dolog, ez az egész társadalom javára szolgál majd, hiszen ehhez megfelelő újraelosztási mechanizmusokat kellene létrehozni. Tehát, hogyha a GDP valóban növekszik majd, akkor semmiképpen sem zárható ki, hogy a profit egész egyszerűen a nagy beruházók és a multik zsebébe vándorol majd. És itt van a harmadik kétségem. Ha ezt a megállapodást megkötik, akkor számunkra lehetetlenné válik ezt jogerősen felmondani. Hogyha ezek az előnyök, amelyeket itt ígérnek, nem valósulnak meg, tehát így például a munkahelyek számának növekedése, a GDP növekedése, nos, ennek ellenére nem tudjuk felmondani a szerződést. Thank you. Uh... Köszönöm. Danuta Jazlowiecka következik. Johnson. E, ja przede wszystkim bardzo chciałam... Köszönöm, elnök Először is szeretnék köszönetet mondani Harkin kolléganőnek, hogy részletesen tanulmányozta ezt a témakört, és ezt ilyen mérehatóan kifejtette. Jean Lambert beszélt a képesítések elismeréséről. Azt hiszem ez egy fontos elem, amelyet figyelembe kell vennünk ezen megállapodásnál. Van még egy másik szempont. Az egyenlő bánásmód valamennyi tagállam, valamennyi tagállami állampolgár esetében jelenleg az Európai Unió területén vannak olyan államok, amelyekre vízumkötelezettségek vonatkoznak például, az USA vonatkozásában. Nos, ezen országok nagyobb nehézségekkel néznek szembe az Amerikai partnerrel folytatott kereskedelem vonatkozásában is benyújtottam egy módosítót a tekintetben. Sven Schuster. Schulze, sorry. Schulze képviselő. Nos, köszönöm szépen, elnök asszony két percben egész röviden mit is mondhatok a jelentést, illetően két és fél év után először fordul elő, hogy TTIP találkozom voltam, vagy hogy ö, szólásra jelentkeztem a TTIP vonatkozásában. Nagyon sok jó dolog hangzott el, ezeket nem akarom megismételni, csak két dolog. Nagyon sok mindennel egyetértek a jelentésben, persze, hogy kevés volt a hely, kevés sor, lehetett egyáltalán itt létrehozni a jelentésben. Még egyszer ismétlem, hogy az EP-ben nagyon sok szakbizottságban vitáznak erről a titipről, és ez az átláthatósághoz. A vámokat, illetve a jelentéstevő elmondta, hogy nincsenek túl magas vámok, azonban jó lenne ezek lebontása, a vámakadályok lebontása. Aztán Schuster Péter képviselővel teljes mértékben egyetértek. Ez egy olyan megállapodás, amiről a legtöbbet vitáznak, azonban ez egy olyan megállapodás, amiről a legtöbb téves dolog elhangzik a nyilvánosság felé, és nagyon sok hamis téves tény hangzik el itt Európában ezt illetően. Az EFDD kolléga hozzászólását illetően nagyon sok dolgot mondott, ami egész egyszerűen nem lehet korrekt, tehát ezek téves információk. Van egy fontos dolog, a TTIP-nél mindig látom itt a munkahelyek témáját, mindig elhangzik, hogy gondoskodni kell arról, hogy több munkahely teremtődjék, jobb munkahelyek teremtődjenek. Én gazdaság területről érkezem, és elmondhatom, hogy amikor a munkahelyekről beszélünk, elsősorban a munkahelyek fenntartása, megőrzése merül fel, és e tekintetben egy módosítót is be fogok nyújtani a szöveghez. Ahhoz, hogy a TTIP eredményesen kerüljön kialakításra, mindig gondolkodnunk kell arról, hogy a jó európai munkahelyeket elsősorban meg tudjuk őrizni, ez a lényeg. Két percben ennyit tudtam elmondani, köszönöm szépen. Thank you, Javi López. Köszönjük, Javi López. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszöntet mondani az előadónak, és Schulze úrnak is. Nagyon remélem, hogy minél hamarabb sikerrel el tudjuk majd ezt fogadni. A makrogazdasági geopolitikai előnyekről már beszéltünk, de azt hiszem egyértelmű veszélyeket is hordoz magában ez a megállapodás. Ezeken, ha megengedik a kollégák, akkor röviden végig szaladnék. A szabad piacnak lehetnek destruktív, hátrányos hatásai is. Tudjuk, hogy vannak olyan ágazatok, amelyeknek ez jól jön, de tudjuk, hogy vannak olyanok, ahol bizony komoly károkat okozhat ez. Éppen ezért nagyon oda kell arra figyelnünk, hogy mely ágazatok azok, ahol potenciálisan nagyon komoly problémákat okozhat ez. Azt tudjuk, hogy Európában és Amerikában teljesen másképp gondolkodnak a munkavállalói jogokról. Az ILO jó példája annak, hogy mi a különbség Európa és Amerika között. A szabadpiaci verseny jellemzően lefelé nyomja a munkaerőpiaci normákat. Ezt hogyan tudjuk megelőzni? Elhangzott ma az, hogy vannak olyan közszolgáltatások, olyan állami ágazatok, ahol nagyon elővigyázatosnak kell lennünk, és hát tudjuk, hogy Európában teljesen másképp gondolkodunk ez ügyben, mint Amerikáról. ISDS ügyben pedig azt tartom fontosnak, hogy a nagy befektetők ne tudjanak kimaradni ezekből a szabályokból, nem tudják kivonni magukat ezen szabályok hatája alól. Végezetül. Inkorrekt állítások is elhangzottak. A közvéleményt, ha félretájékoztattuk, akkor az kinek a hibája. Kevésen mond. Úr, szerencséje volt, úgy tűnik. Parancsoljon, öné a szó. Muchas gracias. Tendré que ser un minuto 50 segundos porque te lo Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Bár igazság szerint azért nekem mégiscsak egy perc 50 másodperc járna. Folytat onnan, ahol Harkin asszony abba hagyta. Nos, igazából három gondolattal egészíteném ki az által elmondottakat. Először is beszélünk arról, hogy milyen negatív hatással járhat a ez a megállapodás. Nos, gondoljuk azt is végig, hogy a protekcionizmus milyen jövőt hozhat Európa számára. Az igazi veszélye az európai szociális modellre nézve nem a kereskedelmi nyitás veszélye. A probléma az, hogy hogyan tudjuk ennek igazából megfizetni az árát, hogyha úgy nyit, olyan fajta kereskedelmi nyitás következik be, amely növekedéshez és munkahelyteremtéshez vezet, az mindenkinek jó lesz. De hát rövid távon nyilván először problémák is lesznek ezzel kapcsolatban. Ezt az, e, e, a történelemből jót megtanulhattuk volna ezt a leckét. Nyilván szubvenciókkal tudjuk enyhíteni ennek a e, hatását. Az Európai Bizottságnak nagyon körültekintően kell végig gondolni e, ezt. Abban is van különbség, hogy az emberek a foglalkoztatást és a munkanélküliséget hogyan látják, hogyan tekintenek erre. E, e tekintetben is óriási a különbség Európa és Amerika között. Ennyit tudtam elmondani ilyen rövid időben. Köszönjük! ezen a ponton megadnám a szót a, az Európai Bizottság képviseletében jelenlévőknek. Monika Hentsi a DigiTrade-től, hogyha röviden össze tudja foglalni nekünk az Európai Bizottság véleményét TTIP tárgyalások ügyében. The floor is yours. Thank you, Madam Chair. I would like to start by uh, thanking uh, Ms. Harkin uh, for... Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni az előadó munkáját. Nagyon értékes, és számunkra tárgyalok számára is nagyon hasznos ez, és a tegnapi esemény is, rendezvény is nagyon jó volt. Demokratikus vitát lehetett folytatni a témáról. Négy dologról beszélnék a munkahelyekről, közszolgáltatásokról, a vitarendezési mechanizmusról és a dolgozók jogairól. A A munkahelyteremtéssel kezdek. Hát több tanulmány is létezik. Erről lehet vitatkozni, hogy most akkor ezek alul vagy túlbecsülik, az biztos, hogy a kereskedelem munkahelyeket teremt. 30 millió munkahely függ a kereskedelemtől az EU-ban, és az USA a legnagyobb kereskedelmi partnerünk. 5 millió munkahely közvetlenül ettől függ, tehát az USA-EU e közti kereskedelemtől. A további munkahelyteremtéshez még hozzá kell tenni valamit. Az EU-n belüli kereskedelemre is utaltak nem az, hogy kifele nyitunk, a belső, az EU-n belüli kereskedelmet is ösztönzi, gyakorlatilag ilyen láncreakció. Előfordulhat, hogy valami majd átkerül az USA-ba, az EU belső, EU-n e belüli kereskedelemnek köszönhetően, a több befektetés pedig több munkahelyet teremt, és az importok is, az olcsóbb import munkahelyet teremthet. Hogyha olcsóbb az energia, a nyersanyag, illetve az alkatrészek, akkor szerintünk ennek a megállapodásnak pozitív a hatása a KKV közül. Az exportáló cégek közül 80 KKV, 6 millió főt foglalkoztatnak ezek, és hát persze az igaz, hogy a nagy cégek ugye nagyobb részt vesznek ki az exportból, ők adják az export kétharmadát. De az előttem szóló egyik képviselő említette, hogy a kereskedelmi akadályokra más kép reagálnak a nagy cégek és a kicsik. A nagy cégeknek megvan a kapacitása, hogy egy nagy, viszonylag zárt piacon is befektessenek, ott jelen legyenek, és akkor így értékesítsék a termékeiket, szolgáltatásaikat. A KKV-k nem rendelkeznek ezzel a kapacitással, tehát inkább exportálnak. Na most ez azt jelenti, hogy ha tarifális és nem tarifális akadályokat lebontjuk, akkor abból a KKV-k részesülnek a legnagyobb előnyben. Még egy 1 vagy 2 százalékos csökkentés is például mondjuk a csokoládé vámjában vagy egyebekben nagy különbséget jelenthet, és sokat változtathat. Bármilyen piac nyitással persze az jár, hogy kiigazítás következik utána. A TTIP esetében a becsléseink szerint ez elég korlátozott lesz. Miért van ez így? Azért, mert először is e, itt a magasabb e, minőségű, jobb képzettséget foglalkoztatók, foglalkoztat, jobb képzettségű dolgozókat foglalkoztató szektorokat érinti, de ugye hogyan lehet ezt teljesíteni, a normális mechanizmusok fognak működni, a kiigazítási mechanizmusok, amelyek a tagállamokban vannak. A közszolgáltatásokra hat térjek ki, és hadd nyugtassam meg a képviselőket. Ugyanúgy, mint bármilyen más kereskedelmi megállapodás, és a szetára utaltak, a bizottság olyan megállapodást kíván tárgyalni, amely mindenképpen tiszteletben tartja az EU és a tagállamoknak azt a lehetőségét, hogy döntést hozzanak nyilván arról, hogy a saját közszolgáltatásaikat hogyan szervezik meg. Lesznek horizontális fenntartások ebben a megállapodásban is, ugyanúgy, mint bármely másban, és ezek meg fogják lehetővé teszik, hogy az állam döntse el, hogy privatizáció lesz, vagy kiszervezés, exkluzív módon vagy sem, tehát a tagállamok a politikáikat szabadon alakíthatják, és akár egy kiszervezett szolgáltatást vissza is vezethetnek az állami szférába. A fenntartásaikat modulálhatják is a tagállamok, akár több fenntartással élhetnek, hogyha így kívánnak a kormányok tenni az, hogy pozitív vagy negatív lesz a kockázat, az teljesen független lesz. Ez egy technikai kérdés. Az igaz, hogy oda kell figyelni és óvatosnak kell lenni, amikor ezekről a rendelkezésekről tárgyalunk, azonban sikerült már garanciákat, a közszolgáltatásokra vonatkozó garanciákat beépíteni, attól függetlenül, hogy negatív, pozitív, vagy pedig vegyes lista volt ami szerepelt a szövegben. Aztán a vitarendezéssel kapcsolatban nem fogok az általános témába most belemélyedni, mert nem az én szakterületem, viszont arról beszéltünk, hogy ez hogyan kapcsolódik ahhoz, amiről most beszéltünk. Mi van, hogyha egy tagállam úgy dönt, hogy egy állami szolgáltatást, amely korábban kiszervezve volt, visszavon az állami szolgáltatások közé, akkor az érintett cég az mondjuk mehet-e vitarendezési mechanizmusba azzal érvelvén, hogy a jövőbeni szerződéseit ezzel elvesztette. Erre nincs lehetősége. Tehát nyilván diszkrimináció, illetve a tulajdonjog érintettsége esetén lehet csak ezt használni. Tehát, hogyha egy külföldi befektető tulajdonát államosítaná valamelyik kormány, csak és kizárólag ebben az esetben lehet ilyen ezzel a mechanizmussal élni. Harkin asszony mondta, hogy a jogszabályalkotási jog ne sérjen, illetve egyéb fontos elvek horizontálisan legyenek érvényesek, a kereskedelmi fejezetben van ez a védelem szintjének meghatározásával együtt kell ezt venni, illetve a, szolgáltatás, a szolgáltatókra vonatkozó, illetve a vitarendezéssel vonatkozó bekezdéssel együtt. Ez egy nagyon fontos megjegyzés volt, köszönöm Hárkin asszonynak. Végül pedig a fenntartható fejlődés és kereskedelmi fejezetről néhány szót. Én vagyok ezért felelős, hát nyilván komolyan feltételek vannak, követelmények, hogy nem fogunk engedni a standardeinkből, és én ezt hallom önöktől is, tehát hogy önök is ezt támogatják. Viszont az USA-val kötött megállapítás, azt hiszem a szociális dömpingről szóló rendelkezések túl kell, hogy menjen. Itt valódi lehetőség van a kezünkben, hogy változtassunk. Mi vagyunk a legnagyobb kereskedelmi partner az USA-nak, fontos demokráciák vagyunk, és akkor is, hogyha ugye vannak különbségek, az, hogyha egy kollektíve érvényes megalapodást írunk alá, amely az ILO egyezményhez és egyebekhez tartja magát, ez ki fog hatni a szabályokra, amelyek a világban érvényesek. Az elővigyázatosság elvét is említették, ugye nyilván ezen is tárgyalunk. Vajon a munkahelyi egészség és biztonság témájában szigorúbbak legyünk, vagy sem? Hát nem volt ilyen még sosem, az USA-nak sem volt ilyen rendelkezése egyéb megállapodásaiban. Hát igen vagy sem, hát nyilván az elővigyázatosság elve nagyon fontos ebben a témában is, és most is így lesz. Promocionális vagy feltételes, ez a következő kérdés. Az ILO egyik tanulmányában szerepelt ez. Ebben a tanulmányban úgy találtuk, hogy a nyelvezettel nem nyelvezet nem passzol a megállapodáshoz. Gyakorlatilag nem lehet betartani ezt a megfogalmazást. Az én fejezetem általában az utolsó. Van vitarendezési mechanizmus egyébként ebben az esetben is. És hadd fejezzem be az, azzal, hogy arról az ajánlásról szólok, amely a civil társadalmakat érinti, nagyon fontos az EU e pozíciós papírjában látják, hogy azt javasoljuk, hogy a két fél civil társadalma között strukturális párbeszédet hozzunk létre, annak érdekében, hogy a végrehajtást könnyítsük, a civil szervezetek, a szakszervezetek és minden érintett fél képviselője legyen, vegyen részt ebben a párbeszédben. Köszönöm. Mr. Rudy de la Rue, Köszönöm, Rudi Delarű következik, hogyha hozzá kíván szólni a foglalkoztatási főigazgatóságtól, nem, akkor köszönöm szépen, és köszönöm a bizottság kereskedelmi főigazgatóságának a megjegyzéseit. Hárkin asszony le kívánja zárni, biztos vagyok benne, hogy két percben meg tudja tenni. Köszönöm elnök asszony, még két perc sem fog kelleni. Először egy gyorsan köszönetet mondok a kollégáknak a megjegyzésekért, észrevételekért és örülök, hogy azért pozitívan gondolkodunk és tekintünk a lehetőségekre. A bizottságnak is köszönetet mondok, és köszönöm, hogy a tegnapi konferenciára is eljöttek, ennek is örülök. Én is egyetértek, hogy nagyon hasznos volt a tegnapi konferencia. Egy utolsó megjegyzés, hogy ezt befejezzük. Persze gyakran mondják, hogy legyünk bátrak és robusztusak, tehát az a kérdés, hogy a globális kereskedelmet szociálisan felelősebb módon e, alakíthatjuk-e. Hát igen, de közben hallom ugye kollégámat, hogy ne felejtsük el azt, hogy a kereskedelem az a befektetéseket ösztönzi, és azért ne akarjunk világ megváltók lenni. Hát talán azért e, így kellene eljárni. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök asszony. A módosítók benyújtásának határideje március 6-a, az azt jelenti, hogy holnap déli 12 óra a módosítókat március 24-én vitatja meg a szakbizottság, és a parlament pedig április 1-én szavaz. Szeretném hozzátenni, hogy a módosítók olyan területeket érinthetnek, amelyek a foglalkoztatási bizottság hatáskörébe tartoznak, az általános módosítókat nem lehet a foglalkoztatási szakbizottságnak benyújtani, hanem a nemzetközi kereskedelminek kell, az intának. Tehát, és ne felejtsék, március 6 a határidő. Köszönöm ezt az érdekes vitát. Nagyon sok információt kaptunk, és most pedig a hetes napi rendi pontunk következik, a növekedést és a munkahelyteremtést szolgáló beruházások, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió előmozdítása az Unióban. Megadom az előadónknak a szót Jazlowiecka asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, ez a vélemény, amelyet kidolgoztam, a mi szakbizottságunk hozzájárulása azon vitához, amely a kohéziós politika hatékonyságáról folyik a hatodik kohéziós jelentés fényében, melyet az Európai Bizottság tett közzé. Nos, a jelentésében az Európai Bizottság bemutatta ezen politika hatékonyságának értékelését a 2007-2012 közötti időszakban. Sajnálatos módon a gazdaság és pénzügyi válság megsemmisítette a kohéziós politika kedvező hatásait. Számos régióban a strukturális alapok lehetővé tették a beruházások folytatását, és a munkahelyek megőrzését. Sajnálatos módon az általános mérleg azt jelzi, hogy általánosságban a szegénység, a munkanélküliség, különösen a fiatalkori munkanélküliség, illetve a szociális kirekesztés jelenségei súlyosbodtak. 2007 óta az EU-ban 15%-kal csökkent a befektetések szintje, de a jelentés szerint a strukturális alapok nélkül ez a csökkenés akár az 50%-ot is elérhette volna. A kohéziós politika tehát messze a legfontosabb eszköz, amely lehetővé teszi számunkra, hogy csökkentsük uh, azon negatív hatásokat, amelyek a gazdasági válságból erednek. Véleményemben Négy prioritásra koncentráltam, a munkahelyteremtés, a fiatalok munkanélkülisége, a az, e, az Európai Szociális Alap és az FC hatékony felhasználása ezek. Ezt a négy prioritást szeretném most röviden bemutatni. Mindenek előtt a munkahely teremtés tárgyát, illetően 2007-2012 közötti időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak köszönhetően 600 ezer új munkahely jött létre. Az EFSE lehetővé tette 5,6 millió munkanélküli munkába állítását. Sajnálatos módon jelenleg Európában 24 millió személynek nincs munkája, és számosan közülük hosszú távon munkanélküliek. A kohéziós politikának tehát reagálnia kellene a legégetőbb problémákra, és jelenleg ezen probléma a foglalkoztatás és a növekedés. Meg kell tehát próbálnunk a strukturális alapok potenciáját jobban kiaknázni, hogy megőrizzük a munkahelyeket. Aztán itt van a, itt van a fiatalok munkanélkülisége. Ez a jelenség valóban hát borzongató méreteket ölt. Nos, azon a személyek, akik munkanélküliek, ezek a fiatalok gyakran hosszú távon kirekesztődnek a társadalomból, és a szegénység veszélye fenyegeti őket. A tagállamok nem foganatosítanak elégséges kezdeményezést a fiatalok javára. 6 milliárdot ö, ö, irányoztak elő az előfinanszírozás keretében, és remélhetőleg ez lehetővé teszi az alapok mobilizálását és több fiatal munkába állítását a 30 év alatti korosztályból. Aztán ami az fsz ét illeti a ö, hihetetlen munkanélküliség ellenére, Két millió üres hely van, mivel hiányoznak a megfelelő képesítések a munkavelő körében. Az FSZ eh, olyan eszköz lehet, amely támogatni tudja az átképzést, a képzést, és e tekintetben kulcsfontosságú jelentőséggel bír. A negyedik dolog az Európai Stratégiai Beruházási Alap, Nos, egy hosszú időszak után, amikor ugye a költségvetési konszolidáció zajlott, és a megtakarítások, most már eljött az ideje a beruházásoknak és a beruházók támogatásának. Nos, ebben a kontextusban támogatnunk kell az Európai Bizottság erőfeszítéseit, és támogatnunk kell a stratégiai alap létrehozására irányuló javaslatot. Ez az eszköz a strukturális alapokkal együtt beruházási eszköz lesz, amely lehetővé teszi majd, hogy 1,3 millió új munkahely jöjjön létre. Köszönöm, várom az észrevételeiket. Köszönöm, megadom a szót az árnyok előadóknak elsőként. Éva Fejli, új póttagunk, parancsoljon. Uh, thank you, uh, Mr. Chairman. Thanks uh, to... Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az előadónak is, kiváló munkát végzett. Meg kell, hogy mondjam, mi is nagyon elégedettek voltunk azzal, hogy a munkahelyteremtésre elkönyvelt uniós alapok elégtelen volt a említésre került. Úgy érzem, hogy a színvonalas munkahelyek teremtése fontos, főként a fiatalok számára a színvonalas munkahelyek teremtése. Tehát nem csak a bármilyen munkahelyeket kell teremteni, nem, hosszú és rövid távon is fontos, hogy ezek valóban színvonalas munkahelyek legyenek. Tudjuk, hogy Görögország számára mennyire érzékeny vagy kényes téma ez. Reméljük, hogy nagyon fontos új dolgokat is bevehetünk ebbe a jelentésbe. Például a nemi szempontokat figyelembe kell venni, hiszen a statisztikák azt mutatják, hogy a nők sokan nehezebben találnak állandó munkahelyet, illetve sokkal nehezebben vetik meg a lábukat a munkaerőpiacon, mint a férfiak, illetve a pénzügyi válság is sokkal negatívabban érintette őket. Nem beszélve arról, hogy a az egyenlő, tehát a bér, bérkülönbség a férfiak és nők között is jó néhány uniós államban nagyon nagy méreteket ölt, továbbra is égető probléma. A munkavállalói jogok tekintetében nem szabad engednünk az eddigi normákból, nem szabad kifogásként használni a válságot arra, hogy meggyengítsük a munkavállalói jogokat. Úgy érezzük, hogy a minimál bérbevezetés egyes országokban nagyon jó ötletnek tűnik. Annak érdekében, hogy a ciklikus munkanélküliséggel valamit kezdjünk. Alapvetően egy befogadó, inkluzív növekedésre kell törekednünk, a növekedés és a munka nélküliség nem mindig járnak sajnálatos módon kéz Éppen ezért amikor az FC pénzek elfogynak, akkor tovább kell folytatnunk a munkahely e, teremtést. Az új technológiák e, és a szemítes technika szerepe a munkahelyteremtésben nem alá becsülendő, főként a fiatalok munkahelyteremtése tekintetében. Úgy érezzük, hogy az új technológiák kihasználásával lehetnek rugalmasabbak a munkahelyek. A technológiai fejlődés egy olyan, tényleg egy olyan eszköz, amelyet nem szabad kihasználatlanul hagyni. Éppen ezért nem szabad ezt a programot csökkenteni. Úgy érezzük, hogy a munkahelyteremtés az európai konvergenciát kell, hogy segítse, hiszen nyilván mindannyian tudjuk, hogy drámai különbségek következtek be Európában. Módosító indítványaink ezen vonalak mentén készülnek majd, de még egyszer köszönjük, mert úgy érezzük, hogy ez egy kiváló jelentés tervezet, amit letett az asztalra. Köszönöm, megadom most a szót egy új póttagunknak, amiatt besírnák az ECR frakció nevében. Köszönöm, elnök asszony! Köszönöm, hogy az előző bizottsági ülésen valóban ilyen meleg szavakkal üdvözöltek a szakbizottságban. Én is szeretnék a jövőben a kollégákkal együtt dolgozni. Nagyon örülök annak, hogy a munkahely teremtés áll a szöveg középpontjában. Életem legnagyobb részét kis cég tulajdonosoként töltöttem, ezért tudom, pontosan tudom, hogy a KKV-k mennyire fontos szerepet játszanak a munkahelyteremtésben és a gazdaságban. Fontos, hogy a szöveg is tükrözze ezt. Sajnálatosnak tartom azt is, hogy az uniós forrásokat nem használjuk fel olyan hatékonyan, mint ahogy azt tehetnénk. Ezért úgy érzem, hogy egy eredményorientált szakpolitika formálás irányába kell elmozdulnunk. ECR frakció tagjaként számomra a napnál is világosabbnak tűnik, hogy az uniós kohéziós politika célja nem szabad, hogy az legyen, hogy a nem életképes cégeket támogatjuk. Sokkal inkább a megfelelő üzleti környezetet kell teremteni ahhoz, hogy a gazdaság gerincét adó valóban életképes cégeket segítsük, támogassuk mindent tőlünk telhető módon. Köszönöm. Köszönjük mi is, kollega. Tenye González Peñas, a gue NG frakció követ, nevében a következő. A la por, por su... Köszönöm szépen a jelentéstevőnek munkáját. Egyetértek egyes pontokat illetően például ami a közberuházások szintjének csökkentését illeti, amely negatív kihatásokkal járt a gazdaságra és a foglalkoztatásra. A kohéziós alap nyilvánvalóan alapvető eszköz, ez a jelentésből is kiviláglik, aztán itt van az Európa 2020-as stratégia, és ezek nélkül biztosan nem sikerül majd például a 75%-os foglalkoztatási cél elérése az EU-ban. Tehát mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt a célt elérjük. Minden esetre azon források volumenének növekedése, amelyek a munkahely, munkahely teremtése irányulnak, különösen azon országokban, amelyek Dél-Európában helyezkednek el, ahol is a munkanélküliségi ráták rendkívül magasak, mint például országomban, ahol is a munkanélküliség iránt a fiatalok körében akár az 50%-ot is meghaladja. Nos, véleményem szerint meg kellene érteni azt is, hogy az, hogy csupán csak adunk, adunk, adunk, ez nem elégséges. Persze szükség van pénzre, de ezt jól kell felhasználnunk, hogy munkahelyeket teremtsünk, mégpedig minőségi munkahelyeket. A jelentéstevő véleményében utal a jobb és gyorsabb felhasználásra, a fiatalok munka foglalkoztatására irányuló kedvez, kezdeményezés keretében. Nos, ez egy olyan program, amely egy elhibázott koncepcióból indul ki a fiatalok munkanélkülisége kapcsán. Úgy tűnik, hogy a probléma a fiatalok foglalkoztathatósága. Valójában a fiatalok problémája nem az, hogy nem elég rugalmasak, vagy nincs elég képesítésük, nem elégséges a képzésük, tehát hogy nem foglalkoztathatóak. A probléma az, hogy nincsen munka, nincsenek munkahelyek, álláshelyek, minőségi álláshelyek. Például Spanyolországban számos vállalat, mint például a McDonald's, használja ezeket a programokat. Nos, a McDonald's szerintem egy olyan vállalat ö, például amely nem minőségi és ö, hosszantartó munkahelyeket teremt, hanem ezek bizonytalan munkakörülmények között dolgozó fiatalok. Tehát a minőségi munkahelyeket egyre inkább átmeneti és bizonytalan körülményeket létrehozó munkahelyekkel helyettesítjük amikor azt mondják, hogy munkahelyeket teremtenek, például országomban, ha megnézzük, hogy milyen munkahelyeket teremtettek, itt most 2014-ről beszélek, itt 8,7% egy határozott munkaszerződéses munkahely volt. Tehát itt a stabil, fix, a határozatlan idejű munkahelyek teremtése lenne a cél. Itt ugyanis a munkakörülmények romlanak, hanem ilyen munkahelyek teremtődnek. Az lenne tehát a kérdés, hogy megértsük, hogyan is használjuk fel ezeket a forrásokat, hogy új munkahelyek jöjjenek létre, új iparosítás következzen be, hogy a vállalatok ne hagyják el az országainkat, és a gazdasági növekedés feltéte is fennálljanak. Köszönöm. Thank you. I'm speaking on behalf of our shadow. Köszönöm az árnyék adó nevében fogok szólni. Mónika, szeretném megköszönni az előadónak a munkát, és az a vélemény, hogy ez egy nagyon jó munka, a további eszmecserének jó alapja mutatja, hogy mennyire fontos a kohéziós politika, különösképpen a válság idején, ahogy már ez kiderült. Véleményünk szerint a kohéziós politikát általánosságban is meg kell erősíteni, különösképpen a szociális szektorban. A tisztességes munkával kapcsolatos felvetéseket tehát örömmel fogadjuk, de nem csak a munkanélküliséggel kezdünk, kell kezdeni valamit, hanem a társadalmat inkluzívvá kell tenni a társadalmi kitaszítottság elfogadhatatlan, illetve az EU 2020-as stratégia céljait is be kell ide építeni. Mások is felhívták arra a figyelmet, hogy ezen kívül ugye még a nemeket érintő, az éghajlatváltozást, illetve a szegénységet érintő kérdések, kérdésekkel is foglalkozni kell. Általános véleményünk, hogy ez a pénzügyi, ehhez a pénzügyi eszköz nem tartalmaz kötelező kötelezettségvállalásokat, és pedig ezt, ezt össze kellene kötni. Megvan a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet tanulmánya, ez mutatja, hogy ha egy régióban koncentrálódnak a befektetések, ott, ahol a munkanélküliség a legmagasabb, akkor ott nem csak bírságokra van szükség, hanem általános munkaerőpiac ösztönző intézkedésekre, és ennek utána munkahelyteremtésre nézve jó hatásai lesznek. A vélemény kapcsolatos megjegyzésem még, hogy a kis és középvállalkozások jelentőségét szeretnénk kihangsúlyozni, az új vállalkozások, új vállalkozások megteremtéséről van, de hát nyilván a 2020-as stratégia céljai is nagyon fontosak számunkra. Köszönöm, mondja az elnök asszony, és Sofia Ribeiro következik, hogyha kíván szólni. Köszönöm szépen, elnök asszony, először is szeretnék gratulálni az előadónak az elvégzett munkához. Szeretném hangsúlyozni, hogy nagy szükség van arra, hogy a társadalmi inklúzióról beszéljünk a foglalkoztatás terén is, ez elengedhetetlen az EU-ban, és nyilván a legszegényebb régiókra kell a legjobban odafigyelni, ahol a legnehezebben érik el a növekedést. Amellett, hogy ezt elmondtam, még hozzá kell tennem, hogy a növekedésnek fenntarthatónak kell lenni, mert itt paradigmaváltásra van most szükség a kohéziós alapokban. a változások, amiket eszközöltek a menedzsmentben, oda vezetnek, hogy a végrehajtásban is változások lesznek. A gazdasági szempontokat kell figyelni, és azt, hogy milyen növekedés valósul meg, szociális szempontból is, tehát a tagállamok hogyan járnak el. A tagállamoknak világos döntéseket kell hozniuk, tehát el kell dönteni, hogy milyen célkitűzéseket, milyen célkitűzések irányába kívánnak dolgozni. A szociális partnereket mindenképpen be kell vonni tehát itt ebbe a munkába, a civil társadalmi szervezeteket, a helyi önkormányzatokat, és így tovább, tehát valamennyi szereplőt be kell ebbe vonni, és itt egyet is értek a bizottsággal, hogy a politikákat úgy kell kialakítani, hogy azok támaszkodjanak erre a platformra, az Európai Magatartási Kódexre, ez egy jó kiinduló pont. Vannak azonban aggájaim. A bizottság elemzése egy picit aggaszt, illetve ebben egy-két dolog. Ami az inkluziót illeti, az oktatás és képzésre vonatkozó javaslatokban vannak itt olyan aggájaim, hogy a fiatalokra vonatkozó előírások nem igazán megalapozottak. Tehát hogyan tudjuk garantálni azt, hogy a 315 milliárd eurós összeget megfelelően használják fel? Hát szeretnénk a szociális, gazdasági és a területi különbségeket csökkenteni, megszüntetni a legtávolabbi, az autó legtávolabbi térségekben is. És hát az Európai Parlamentet is érintő intézkedések szükségesek ehhez, a parlament tevékenységét is meg kell határozni, de mindenképpen azt kell elérni, hogy világosak legyenek az intézkedések a tagállamok számára, és hogy ne az legyen, hogy a félidős felülvizsgálatnál derül ki, hogy a tagállamok megsértik az előírásokat. Nyilván a szubszidiaritás követelményét nem tudjuk megsérteni, az alap nem lehet megsérteni, az alap előírásainak a betartását folyamatosan figyelemmel kell kísérni, mert egyébként a szociális eltérések csak növekedni fognak. Mi, mi lesz az eredménye? Azt, hogy a legrosszabb helyzetben lévő tagállamok fogják az egészet megszenvedni, és nem tudnak majd javítani szociális és gazdasági helyzetükön. Ez a téma közel áll a szívemhez, mert az Azori szigetekről származom, ami ugye az egyik ilyen legtávolabbi térség, és nagyon nehéz helyzetben van nehéz ugye Európa egyéb régióival versenyeznünk, tehát azt akartam mondani, hogy a szociális mutatókat is vegyük figyelembe, és folyamatosan kísérjük figyelemmel az eseményeket a végrehajtáskor, az alapok végrehajtásakor, mert egyébként az Európai Unióra majd úgy tekintenek, mint teherre, és nem a támogatás forrására. Nos, köszönöm Elnök asszony, köszönöm Danuta, aki már a második jelentést mutatja be ma. Fontos uh, kiemelnünk, hogy akarjuk a szociális és territoriális kohéziót, illetve ezt elő akarjuk mozdítani. Itt vannak például a peremhelyzetben lévő regió, régiók, nekik igencsak profitálniuk kell ebből. Kérdés az, hogy honnan motiváljuk az embereket, hogy munkahelyek teremtődjenek, és a KKV képesek legyenek arra, hogy uh, a versenyképességet helyreállítani adott termékek révén. Nos, nagyon sok KKV szervezet kész is lenne erre, az erről való gondolkodás, ez is egy fontos elem. A kohéziós alap észszerű, egyes tagállamok még kritikusan tekintik, hiszen Európa beavatkozik, mondják ők, de ha mi semmit nem tennénk, akkor semmi nem történne. Hogyha a tagállamokra hagynánk ezt, nos, a szegénység leküzdésére szent programjaik nem elégségesek, ezt látnunk kell. A ö, kockázatosabb vállalatalapítást kellene támogatni. Volt itt egy vitánk a mikrofinanszírozás alkalmazását illetően. Tehát arról kell gondoskodnunk, hogy célzottan azokat támogassuk, akik egy olyan terméket akarnak létrehozni, ami életében nem tudják, esetében nem tudják, hogy az piacképes-e. Ezt kell támogatnunk. Munkahelyeket tudnak biztosítani. Nincs itt garancia fenntarthatóságra, de itt egy bizonyos mértékű kockázatot igenis vállalnunk kell e tekintetben. Tehát nem egészen értek egyet az előttem szólóval ezt illetően. A fiatalokra van vonatkozó kezdeményezés miért nem működik megfelelően? Sok tagállam nem tudja, hogyan kell ezeket a forrásokat kezelni. És ez a fiatal munkanélkülek hátrányára szolgál. Itt kérdés az, hogy mit lehetne konkrétan tenni, hogy a fiatal kori munkanélkülséget le lehessen küzdeni. Nagyon fontos terület ez, amin valóban munkálkodnunk kell. A spanyol kolléga Goa részéről mutatott arra, hogy milyen nehéz itt a helyzet. Egyetértek vele, és ez ahhoz kapcsolódik, hogy az, az ifjúsági kezdeményezés hogyan is alakult ki. Spanyolország most kezdte meg a duális képzés fokozatos bevezetését. Egyes országokban ezzel nagyon jó tapasztalatok vannak, tehát a vállalatok és az iskola sokkal szorosabban együtt kell, hogy működjön. A képzés révén kell arról gondolkodni, hogy ne olyan képességek alakuljanak amelyekre nincs szükség a munkaerőpiacon, hanem a két dolog összekapcsolódjék. Tehát itt egy kiegyensúlyozásra van szükség, és Spanyolországban jelenleg ezt nagy erővel szorgalmazzák, és gratulálok nekik, hiszen vannak már sikereik. Persze, hogy ez nem a következő fél évben vagy évben fog megvalósulni, de a hosszú távú hatásai majd megjelennek ennek. Örülök, hogy vannak ilyen kezdeményezések és konkrét támogatási programok, és ezeket valóban a helyszínen kell megfelelően kidolgozni, hogy a stratégiai beruházási alap, amire igencsak sürgetően szükség van, valóban működjék, és egyes tagállamoknak meg kell érteniük, hogy igenis ezeknek van európai hozzáadott értékük, ezen kell még dolgoznunk. Sojderova? Köszönjük. Sojderova asszony. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. és én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, illetve szeretnék beszélni röviden arról, hogy hogyan tudjuk mérni a programok felhasználásának a mértékét. Ezt nagyon fontosnak tartom. Az ilyenfajta befektetéseket csak akkor tudjuk megvédeni, ha tudjuk, hogy működik Tudjuk, hogy óriási pénzekről van szó. A FEM bizottság is vizsgálja majd ezt. A női munka nélküliség szempontjából, illetve a munkaerőpiaci reintegráció érdekében kérjük egyébként, hogy képviselőasszony kicsit dőljön hátra, mert a, torzít a mikrofonja, és így szinte lehetetlen tolmácsolni. Folytatva. Igen. Köszönöm szépen. Elnézést, elnök asszony. Az Európai Bizottsághoz lenne egy kérdésem. Nagyon meglepett az, hogy 72 százalékkal nőtt a az államigazgatás reformjára szolgáló erre a célra elköntött pénzek összege. 2013-ig ez egy olyan szektor volt, amely jelentős támogatásban részesült. 2013 előtt is támogattuk ezt, most pedig még több pénz kívánok fordítani e célra. A kérdésem egyszerű és világos, a mennyiségi növekmény jár-e minőségi növekedéssel? Jazloviecka asszony. Mm, mm, köszönöm, köszönöm elnök asszony. Én is köszönöm mindazoknak, akik megosztották velem véleményüket. Természetesen megpróbálom eh, figyelembe venni az önök véleményét, és egyébként mert eh, eh, alig várom, hogy a konkrét módosítóindítványokat is megkapjam. Kelly asszony által elmondottakkal kapcsolatban vannak fenntartásaim. Kelly asszonytól azt hallottok ugyanis, hogy óriási a különbség a tagállamok között a jövedelmi viszonyok tekintetében. Nos, a kutatások azt mutatják, hogy a legtöbb esetben a nyereségek nőttek, de valahogy a cégek ezt a pénzt mondjuk képzésbe, termelékenység javításában nem forgatták vele. Nem forgatták vissza. Tanulmányok azt is mutatják, hogy a cégek nem szentelnek elég figyelmet a képzésnek. Rengeteg eh, szer halljuk azt, hogy több képzésre van szükség. És tudnunk kell, hogy nem csak az egyszerű munkavállalónak, hanem bizony a cég vezetőknek is szükségük van folyamatos képzésre, hiszen körülöttük a világ változik. Talán egy ezzel kapcsolatos módosító indítvány nem ártana beépíteni e, ebbe a szövegbe, hiszen a termelékenység növelése e, magasabb jövedelmet is eredményeznek. Köszönöm még egyszer mindenkinek a javaslatát, és remélem, hogy sikeres lesz a közös munka. Köszönjük így Jazovliecka asszonynak. Március 10-e dél 12 óra a módosítók benyújtásának a határideje április 16-án fogjuk ezeket elfogadni, a Regiszak Bizottságban pedig május elején kerül majd elfogadásra az jelentés. És végül, de nem utolsó sorban eljutottunk az utolsó napi rendi pontunkhoz. Uh, Foglalkoztatási iránymutatások hangzik a címe a nyolcadik napi rendi pontnak. Ez az első eszmecsere. Az Európai Bizottság március 2-án elfogadott jogalkotási javaslata kapcsán, hiszen most először 2010 óta sikerült az Európai Bizottságnak eldolgozni a foglalkoztatási irányítatásokat. Természetesen a parlamentet konzultálnak, tehát módosítókat eszközölhetünk, vagy javasolhatunk a szöveghez. Ezért rögtön elsőként meg is adnám a szót az Európai Bizottságnak, illetve a foglalkoztatásügyi főigazgatóság illetékes osztályvezetőjének, Jüte asszonynak parancsoljon ön a szó. Köszönöm, elnök asszony. A hét elején a bizottság új integrált útmutatásokat fogadott el a gazdaságpolitikákra és foglalkoztatáspolitikákra, és nagy örömmel mutatom be önöknek, az új foglalkoztatási iránymutatásokat. Ah, nyilván ezek elválaszthatatlanul kapcsolódnak a gazdaságpolitikákról szóló útmutatásokkal, de van itt két különálló jogi eszköz, amelyet ugye nyilván önök is tudják, úgy dolgoztunk ki, hogy a bizottság a parlamenttel konz, úgy dolgozunk ki, hogy a bizottság konzultál a parlamenttel a javaslatról. A foglalkoztatási iránymutatásokat a gazdasági iránymutatásokkal együtt integrált csomagként 2010-ben dolgoztuk ki először az Európa 2020-as stratégia támaszaként. Úgy döntöttünk, hogy az integrált iránymutatások stabilan változatlanok maradnak 2014-ig. A cél az, hogy intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést érjünk el, illetve az európai gazdaságpolitikai koordinációs szemeszter célkitűzéseit teljesítsük. Konkrétabban irányt mutassunk a tagállami politikák koordinációjához, és megadjuk az alapot az országspecifikus ajánlások elkészítéséhez, ahogy azt, hogy a bizottság megteszi általában május-júniusban, és utána a tanács pedig június végére fogadja el ezeket. Mi változott? Most, hogy új integrált iránymutatásokat fogadott el a bizottság, most tulajdonképpen a válságra reagál. Átalakítja a politikáját, fenntartható kilábalás és munkahelyteremtésre vonatkozó célkitűzéseket a gyakorlatban megvalósítható útmutatásokkal fordítja le. Tehát az új iránymutatások tükrözik a gazdaságpolitikai megközelítésbeli változásokat, strukturális reformok, fiskális felelősségvállalás, ezek állnak a figyelem középpontjában. Útmutatást nyújtanak tehát az iránymutatások a befektetés ösztönzéséhez, a strukturális reformok megvalósításához, a növekedés és munkahelyteremtés elleni kell szembeni akadályok eltávolításához, és a növekedésbarát, illetve fenntartható közfinanszírozás erősítéséhez. A foglalkoztatási iránymutatásokra tekintettel, mikrofonon kívüli megjegyzés, tehát a foglalkoztatási iránymutatásokra való tekintettel azt tudnám mondani, hogy ezek a strukturális munkátörőpiaci reformokra vonatkoznak. És négy konkrét területre, területről szólnak. Tehát kereslet, erősítés, a munkaerőpiacok működésének javítása, illetve az esélyegyenlőség garantálása. Most végigmegyek majd ezeken a területeken egyenként. Az első a kereslet erősítése. A munkahelyteremtésről szóló iránymutatásokat tettünk közé, a bérszabás, illetve adóztatásra vonatkozó ajánlásokat, annak érdekében, hogy a vállalkozások terhei csökkenjenek a munkahelyteremtésnél, tehát könnyebben tudjanak új dolgozókat fölvenni. A második dolog a jobb készségek és rendelkezésre álló munkaerő, tehát a strukturális gyengeségekkel, gyengeségeket kezeljük az oktatási rendszerekben, illetve a fiatalok, illetve a hosszú távú munka, munkanélküliség, fiatal fiatalokat érintő és a hosszú távú munkanélküliség kezelése. Olyan befektetésekre van szükség, amelyek a munkaerő produktivitását növelik és csökkentik a fiatalok körében a munkanélküliséget, illetve a tartós munkanélküliséget. A harmadik dolog a munkaerőpiacok jobb működése. Tulajdonképpen bemutatjuk azokat az irányokat, amelyeknek a követésével a szegmentációt csökkenteni lehet, a mobilitást javítani lehet, és jobb munkaerőpiaci intézkedéseket lehet elfogadni, a megfelelő rugalmasságot és védelmet biztosítva jobban célzott munkaerőpiaci intézkedésekkel legyenek ezek aktívak vagy passzívak, amelyek támogatják a dolgozók mobilitását. A negyedik terület pedig a szegénységgel szembeni harc, illetve az esélyegyenlőség erősítése. Itt a bizottság a társadalombiztosítási rendszerek modernizációjának lehetőségét vizsgálta, hogy egy ember teljes életében megfelelő védelmet kaphasson, mindegy, hogy éppen dolgozik, vagy beteg, vagy pedig nyugalom, nyugalományba vonult az esélyegyenlőséget vizsgáltuk, illetve azt, hogy milyen szolgáltatásokkal lehet biztosítani az inkluzív munkaerőpiac meglétét. A bizottság letette a javaslatát az asztalra, az iránymutatások megvitatása tehát beindulhat. A múltban ezek mindig gyümölcsöző eszmecserék voltak, különösképpen az európai parlamenti képviselők részvételével, és én, a főigazgatóm és igazgatóm, örömmel várjuk, és a biztos is örömmel várjuk a közös munkát. A legrelevánsabb foglalkoztatási iránymutatásokra van szükségünk, és arra, hogy aztán az előrehaladást biztosítsuk. Ami az időbeosztást illeti, nagyon reméljük, hogy ezeket az iránymutatásokat júniusban sikerül elfogadni. Köszönöm szépen a figyelmüket, és a bizottság nevében érdeklődéssel vállom az első reakcióikat. Köszönöm szépen, mondja az elnök azt, hogy megadom a szót az EFTD frakcióból az előadónak. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a bizottságnak is, hogy bevezette ezt a témakört. Én Főként négy a négy iránymutatásra fogok koncentrálni, amelyet az Európai Bizottság szolgáltatott, és néhány észrevételt is megosztani önökkel. Itt szó esik az adóügyi nyomásról, és ezt a munkavégzésről más adó bevételi forrásokra kívánjuk áthelyezni. Aztán beszélünk itt az adókivetés harmonizációjáról is, hiszen azok a jelenségek, amelyek a válsághoz vezettek, ezek abból is adódnak, hogy az adóügy európai szinten nincs harmonizálva. Tehát felesleges helyezni az adót a munkavállalásra, hogyha továbbra is nagy különbségek vannak az országok között, ez delokalizációhoz vezet, és a munkanélküliség problémáját sem oldja meg. Aztán itt vannak a strukturális reformok. Csak erről lehet hallani manapság, a strukturális reform, a költségvetési felelősség. Hogyan teremtsünk munkahelyeket, hogyha azt kérjük a tagállamoktól, hogy költségvetési felelősséggel éljenek, és csupán adókat vessenek ki, valamint szigorú strukturális reformokat hajtsanak végre, amelyek a legminimálisabb mértékben sem teszik lehetővé az új munkahelyek teremtését. Igenis, szemításba kell vennünk, és nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy a gazdasági válság, amelyet sokan csupán a déleurópai válság, ö, országok ö, tulajdonságának ö, minősítenek, most már nagyon sok európai országra kihat. Nos, egyes országok, ahol a foglalkoztatásra kapcsolatos problémák vannak, Nos, azt is elmondanám, hogy az abszolút szegénység már nagyon sok országban egy mindennapi probléma, és ezek az aszimmetrikus viszonyok nagyon sok országra kihatnak. Tehát az, hogy hatékonyan fellépjünk azon országokban, amelyeknél azt mondjuk, hogy költségvetési felelősségre van szükség, és az adósságállományokat vissza kell ö, szorítani egy megfelelő szintre. Ehelyett ezen országokat segíteni kellene, hogy a foglalkoztatáshoz kötődő problémáikat megoldják. Itt ö, azt olvasom, hogy a munkanélküliség megelőzése. Én világos iránymutatásokat várnék ehelyett, hogy a munkanélküliség hatalmas problémáját meg tudjuk oldani. Hiszen itt foglalkoztatásról nem beszélhetünk, hogyha előbb nem oldjuk meg a munkanélküliség problémáját. Aztán örömmel látom, hogy itt szó esik a munkanélküliek aktív támogatásáról. Fiatal munkanélküliekről is szó van, beszéljünk a hosszú távú munkanélküliekről, hiszen ők azok, akiknek nem sikerül újra belépni a munkaerőpiacra. Több millió polgárról van szó, 40 és 50 év közötti korosztályról, akik ki vannak zárva a munkaerőpiacról, és akinek, akiknek minimális alkalmuk sincs arra, hogy újra visszatérjenek a munkaerőpiacra, és hogy őket a hatékony társadalmi védőhálók támogassák azon időszakokban, amikor munkanélkül vannak. Szociális védelmet kínálunk, amelynek a lehető homogénebbnek kell lennie. Szerintem Európa a szubszidiaritás és a szolidaritás Európája. Éppen ezért azt kellene kérnünk, hogy Európa világosan megmutassa szolidaritását. Aztán itt a termelői ágazatokhoz kapcsolódó alkalmazottakról is van, szó van. A termelőrendszereket kellene támogatni, a KKV-kba kell hatékonyan beruházni, az induló vállalkozásokat kellene támogatni, azon fiatalokat, akiknek innovatív elképzeléseik vannak. Mert hogyha itt csupán azt nézzük, hogy a termelékenységet kell fokozni, akkor ez nem elégséges. Aztán itt a mobilitás szó is felmerül, Számomra ez egy korlátokhoz szorítás, ugyanis a mobilitásnak mindenféleképpen önkéntesnek, nem pedig kényszerítetnek kell lennie. A munka nem csupán kötelezettség, hanem olyas valami, aminek a révén az adott személyek a méltóságos életfeltételeit is megteremtik. Nos, tehát Hogyha én szabadpolgárként úgy döntök, hogy egy másik országban van munkalehetőségem, akkor az lehet számomra egy nagyon jó lehetőség, hogy a családapaként el kell hagynom a családomat, és arra kényszerülök, ismétlem kényszerülök, hogy egy másik országban vállaljak munkát, az nem tekinthető mobilitásnak. Aztán itt szólunk egy támogatási formáról is, amely kötelezettségé válik az Európai Bizottság szavaival, és mi, akik a polgárokat képviseljük, vállaljuk ezt a kötelezettséget, az az, az a kötelezettség, hogy olyan társadalmi biztonságot nyújtunk, amely méltó erre a névre. Nagyon zavaró számunkra annak megállapítása, hogy vannak olyan mutatók, amelyek a szegénység, az abszolút szegénység jelenségeit vizsgálják, és azt hiszem, hogy ezen adatok létezését senki sem tagadhatja, hiszen itt európai országokról van szó, ahol is az éhínség, az ételhiánya olyan életkörülmények, amelyek nagyon sok polgárt érintenek, sújtanak, az iránymutatásoknak e tekintetben világosnak és hatékonynak kell lenniük. Ne kövessük el azt a hibát ebből az alkalomból is, hogy nem adunk hangot az európai polgároknak. Gyakran Európának valószínűtlen döntéseket kell megemészteni és nem megfelelő döntéseket. Azt hiszem, hogy továbbra is arra kényszerítjük a lakosságot, hogy ezt megtegye, ugyanakkor nekünk, az Európai Parlament tagjainak a saját kötelezettségeinket kell teljesítenünk, amelyeket vállaltunk a polgárokkal szemben. Tehát megpróbálunk a lehető legnagyobb fokú együttműködéssel megoldani egy olyan problémát, ami jelenleg nagyon széles körben elterjedt. Még akkor is, hogyha egyeseknek úgy tűnhet, hogy ez csak kevés ország problémája, főleg a déli országok problémája Európában. Valójában ez a, az ország, ez a probléma Európa valamennyi országát érinteni fogja ki, és előbb vagy utóbb. Köszönöm. Thank you. Köszönjük szépen. Bach úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Rövidre foghatom a mondandómat. Köszönetet mondok a bizottságnak ezért a beszámolóért, és azt hiszem, hogy a legfontosabb elemeket felvetette, megemlítette. A bizottság súlypontjai a beruházás, a strukturális reformok és egy felelős költségvetési politika. A bizottság célja az, hogy egy szociálisan igazságos Európát, növekedést és munkahelyeket teremtsünk. Nos, ezen irányel, iránymutatások ez kapcsolódnak, és azt hiszem, hogy a tagállamokat fel is kell szólítani, hogy a saját feladatukat végezzék el nemzeti szinten, és járuljanak hozzá ezen központi célokhoz. A legfontosabb számomra a 20 as stratégia céljának szem elől nem veszítése, és ugye itt van a versenyképesség támogatása EU-ban, a szociális kirekesztés csökkentése, a gazdasági növekedés megteremtése és a szociális Európa kiépítéséhez való hozzájárulás. Sajnálatos módon, hogyha most visszatekintünk az elmúlt öt évre, akkor egyes területeken ezen célokat nem értük el, és esetlegesen 2020, 2020-ig sem fogjuk elérni, mert ami a foglalkoztatást, a szegénységet és a szociális kirekesztés témáit illeti. Ez rendkívül sajnálatos, de ezen iránymutatásokkal és sok egyéb intézkedéssel a tagállamok részéről azt hiszem, hogy a jelenlegi idő pontban még a következő öt évet érintő konkrét lépéseket tehetünk, hogy ezen szereket mégiscsak el tudjuk érni. Örülök a jelentéstevővel való együttműködésnek, nagyon sok minden elhangzott az előadásában, amiről vitázhatunk, elgondolkodhatunk, és amit illetően együtt megoldási javaslatokat dolgozhatunk ki, hogy aztán ez a jelentés elkészülhessen. Köszönöm. Thank you, Maria. Köszönöm. Maria Hau Rodriguez következik. Köszönöm szépen. Uh, a szocialista frakció frakció üdvözli azt, hogy a foglalkoztatási irányelveket felülvizsgáljuk. Ez egy számunkra roppant fontos folyamat. Mi forog itt kockán? Megmondom. Az, hogy hogyan tudjuk uh, a tagállamok közötti koordinációt az új célok illetve hogyan tudjuk javítani a legitimációt. Úgy érezzük, hogy Épp itt az ideje, hogy ezeket a foglalkoztatási irányelveket frissítsük, hiszen 2010-es formájukban elavultak a változó helyzet miatt. Az Európai Bizottság képviselő is elmondta, hogy megváltozott 2010 óta jelentősen megváltozott helyzethez kell e, igazítani e, ezt. Roppant aggasztó, ugyanis a válság Ah, arról nem is beszélve, hogy a 2020-ra kitűzött céloknak úgy tűnik a közelébe sem érünk, sőt inkább csak romlott a helyzet. Éppen ezért üdvözöljük azt, hogy végre az Európai Bizottság veszi a fáradtságot, hogy felvizsgálja ezeket az iránymutatásokat. Van ugyanis bőven javítani való a előző iránymutatásokon. A társadalmi különbségekkel valamit kezdenünk kell, ez mindenki számára világos. Ehhez az iránymutatásokat teljesen át kell súlyozni. Nem csak a foglalkoztatási, hanem a gazdasági iránymutatásokat is. Először is át kell gondolni a beruházásainkat, illetve oda kell figyelni arra, hogy a befektetésekhez, beruházásokhoz társul nak reformok is, például a befektetési iránymutatások reformja. Nos, az Európai Bizottság javaslatát, hogyha megtekintjük, akkor láthatjuk, hogy a, nagyobb hangsúlyt kell fektetni a kereslet oldalára. Nem csak a kínálati oldalon, hanem a keresleti oldalon is komoly felépésre van szükség. Most, ha engedik, akkor a konkrét foglalkoztatás irány, mutatásokkal kapcsolatban mondanék egy-két dolgot. A minimálbér szerepéről beszéltünk. Nagyon fontos ez ahhoz, hogy elkerüljük azt, hogy a munkában lévők, tehát a munkahelyen rendelkezők szegénységét, elszegényedését, elkerüljük, ugyanakkor a versenyképesség javításának a fő eszköze nem lehet a munkaerő költségének csökkentése. Ez nem vezet sehova. Másodszorban. a hatos számot viselő iránymutatás a kínálati oldalt kezeli. Az ifjúsági garancia program fontos persze, de alapvetően a munkahelyteremtés okozza itt nekünk a fő problémát. A hetes iránymutatással kapcsolatban Igen, a szegmentációval valamit kezdeni kell, de úgy, hogy ez a foglalkoztatás minőségében ne hozzon magával, mint egy lefelé irányuló spirált, hiszen ez lefele húzza az általános szintet. A mobilitás növelésére szükség van, de az agyelszívást és a kierőszakot mobilitást mindenképpen el kell kerülni. Végezetül, de nem utolsó sorban, a gazdasági bizottságban dolgozó kollégák munkáját eh, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, mert a gazdasági iránymutatásokban jó néhány olyan elem szerepel, amelyek a munkahelyel, munkahelyteremtéssel, a munkerőpiacsal foglalkoznak, illetve a nyugdíjreformral. Vannak tehát foglalkoztatás és gazdasági iránymutatásaink, amelyek sokkal szorosabban összefüggnek. Szerintem ez egy pozitívumnak tekintendő, de még egyszer mondom, az Econ szakbizottság munkáját nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Köszönöm. Thank you. I'll give the floor to Renate Weber. Köszönöm, Renate Weber következik liberálisoktól. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miután meghallgattam a felszólaló kollégákat. Valóban megállapíthatom, hogy nagyon érdekes lesz a tárgyalási folyamat. Mi itt az Európai Unióban azért nem hallgatunk, vagy itt a parlamentben nem hallgatunk azokról a dolgokról, amik elhangzottak a bizottságnak. Megköszönöm ezt a bevezetőt. A véleményem szerint tulajdonképpen az iránymutatásokat mondták el főcímekben hát az ördög a részletekben rejlik, és én szeretném egy kicsit pontosabban tudni, hogy azok a dolgok, amelyeket ilyen gyönyörűen megfogalmaztak, hogyan valósulnak majd meg, hogyan lesznek belőlük konkrét iránymutatások, amelyeket 28 tagállamban aztán betartatnak oly módon, hogy legalább hasonló végeredménye legyen aztán a munkának. Végeredménye. Hát persze a tárgyalási folyamatot folytatjuk, tehát remélem, hogy majd jobban értjük mi is a részleteket, vagy legalábbis a legtöbb részletet. Azt hiszem, nincs kérdés afelől, hogy az európai állampolgárok az Európai Uniótól, Uniótól valóban valami konkrétabbat várnak most. Tehát a saját munkahelyükre és a munkahelyi biztonságukra gondolnak. Szembe kell, hogy nézzünk az igazsággal, eddig nem sikerült a válságból ki lábalunk, és tapintható a munkavállalók csalódottsága, és érthető is. Ettől függetlenül rengeteg jogszabály van az Unióban, viszont nem feledkezhetünk meg arról, hogy 28 különböző rendszer működik, és itt jön be ez a nehézségem, hogy én azt szeretném érteni, hogy gyakorlatban nem lehet harmonizáció, de hogyan tudunk elérni mégis hasonló eredményeket minden egyes tagállamban. Remélem, hogy az előadó az ideológiai kérdésekkel is foglalkozik, de konkrétumokat is megfogalmaz, és természetesen készen állunk az együttműködésre az útmutatásokkal kapcsolatban. Akkor is, hogyha a parlamentnek most csak a konzultációban van szerepe, tehát most csak véleményt nyilvánítunk, de hát reméljük, hogy amit elmondunk, a tanács majd figyelembe veszi. Köszönöm. Thank you. Uh, Köszönöm. Most akkor Tatjana Zdanuka következik a zöldektől. Köszönöm szépen, elnök asszony, mivel nagyon rövid az idő, rövid leszek. Én is szeretnék egy kicsit konkrétabb javaslatokat látni, és olyanokat, amelyek nem ellentmondásosak mert hát vannak itt azért ellentmondásos javaslatok. Például a, az ötös, ugye a vállalkozások szempontjából kevesebb akadály, az adóterhek elmozdítása, tehát hogy ne a munkahelyeken ne a foglalkoztatáson legyenek ezek az adóterhek, és így tovább. Aztán a zöld munkahelyeket is említették, hogy ezek eltűntek a szövegből, pedig a, straté- a 2020-as stratégiában benne voltak. Persze nagyon nehéz különböző politikai platformok javaslatait összekombinálni, én azt értem. Én Renátéval egyetértek, hogy komoly probléma lesz olyan iránymutatásokra jutni, amelyeket a többség támogat, de hát meg kell próbálni. Úgyhogy próbáljuk meg, örömmel várom az együttműködést az előadóval és a többiekkel. És remélhetőleg, hogy majd, majd ennek jó eredménye lesz. Köszönöm szépen! Laura Ag. Laura Agéla következik még néhány megjegyzésre. Florziós. Obviamente. Nyilvánvalóan újfent kifejezem teljes hajlandóságomat azt illetően, hogy megbeszéléseket folytassunk, és közös álláspontot, közös konkrét megoldásokat alakítsunk ki. A munkanélküliség, a szegénység, az abszolút szegénység problémáinak megoldása az, amelyek valós problémák, és sújtják Európánkat. Nos, mindezt a nagy rendszerek vonatkozásában kell vizsgálnunk, és ehhez kellene némi erőfeszítés, illetve meg kellene ö, látogatnunk a városaink peremkerületeit, a helyszínen tájékozódni az ottani viszonyokról. Ez nem demagógia, nem populizmus, hanem ez szükséges dolog. Én a munkavilágából érkeztem, májusig dolgoztam egy vállalatban, vállalatnál, és a helyszínen tapasztaltam meg a válság hatásait a vállalatokra, az emberek elveszítik munkájukat, és számos negatív hatás adódik mindebből. Tehát konkrét válaszokat várok Európától, a bizottságtól, a tanástól, azért kérem ezt, mert nagyon jól ismerem a helyi viszonyokat. Mi a Movimento Cinque Stelle közvetlen kérdést tettünk fel ezen jelentéssel kapcsolatosan a polgárok felé, és figyelembe vesszük az ötleteiket, gondolataikat, hiszen én egyike vagyok ezen polgároknak, a valóságból érkeztem, és nagyon jól ismerem a valós személyek, a hétköznapi emberek problémáit, gondjait. Itt mindenféleképpen egy távolság teremtődik közöttünk és azok között, akiket képviselünk. Én emlékszem arra, hogy mi is ez a világ, a valós világ valójában, és ide behozom ezen ö, világ hangjait. Remélem, hogy segítünk nekik, és meghallgatjuk őket. Thank you. Well, I think... Köszönöm. Nos, azt hiszem, hogy mindenkinek megvan a saját sajátos háttere. Hogyha minél sokszínűbben áll össze a csapat, annál jobb eredményre jutunk végül, nem mindig, de remélem most igen. Lássuk a határidőket. Április 16-án tárgyaljuk a jelentéstervezetet. Április 22-e déli 12 óra a módosítók benyújtásának határideje és június 16-án fogjuk ezt elfogadni. Emellett emlékeztetnék mindenkit, hogy következő ülésünkre március 24-én kerül sor, és akkor nehéz dolgunk lesz bizony. Mert reggel 9-től este fél 9-ig tart meg az ülésünk, kérem, hogy így foglaljanak mindenki így foglaljon repülőjegyet. Köszönöm még egyszer a részvételt, mindenkinek roppant érdekes volt eh, ez a mai ülés, remélem, hogy ennek meg lesz az eredménye.